Kedves kollégák, elnézést kérek a késésemért, de a tegnap esti három oldalú egyeztetést tartottunk az ESSA témában, és ennek fényében még le kellett, hogy folytassak néhány meg, megbeszélést sürgősséggel most reggel. Kezdjük a napi rendünket, egy pici kis késéssel, még egyszer elnézést kérek a tolmácsoktól is, de valamennyi részevőtől is természetesen, és mindenféle haladék nélkül hagyadja meg a szót Karimán Delli kollega nőnknek azért, hogy felvezese azt a 326 módosítót, amelyet a jelentésére a kollégák megfogalmaztak a szociális lakáshoz való jutás az Európai Unióban témában. Már egyből jelzem azt, hogy Ramon Henke, hogy elvben eh, Remo Henke csatlakozik hozzánk, aki ugyanebben a témában előadó a Gazdasági és Szociális Bizottságban, de lehet, hogy ő is most a telefonon lóg, ezért késik. Ha megérkezik, akkor megadom szívesen neki is a szót, de először hallgassuk meg Kerima Delli szavait. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőket segítő árnyék jelentéstevőknek, nekik is, és mind azon képviselőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy teljesebb legyen ez a jelentés. Hadd jelezzek egy kis technikai gondot is a parlamenti munkánkban, picit lelassultak a folyamatok, mert hogy a fordításoknál némi lassulás következett be, tehát nehezen állt elő az angol, illetve a francia változat, és ez a jelentés tervezetre is vonatkozik, mint pedig a módosítókra, és tulajdonképpen még sor nyelvi javítást is kellett, hogy javasoljak, úgyhogy mindenképpen oda fogok, fogok arra figyelni, hogy a kompromisszumos megoldásokban megjelenjenek a nyelvi korrekciók is, a terminológiai korrekciók. Kedves kollégák, aggasztó a helyzet a lakáshoz való hozzányújt jutás témájában az Európai Unióban a válság megtépázza ennek az alapvető jognak az érvényesülését. Ez az alapvető jog pedig nem más, mint a lakhatásnak a biztosítása. Mindenütt Európában számos háztartás. Számos európai polgár nem juthat hozzá a tisztességes lakáshoz, többek között a magánlakásokhoz, azért, mert oly mértékben megugrottak a lagbérek, oly mértékben megugrottak az energiahordozóknak az árai. És úgy látszik, hogy a a lakás egy rendkívül fontos tényező minden szempontból, szociális és gazdasági szempontból, és mint egyfajta amortizálója a különböző sok hatásoknak. Éppen ezért felhívom a figyelmet, mennyire lényeges az, hogy ezt a kiegyenlítő szerepét, ezt a social absorber szerepet betölthesse a lakhatás, már pedig gondoljunk mindazon emberekre, akik méltatlan feltételek között élnek jelenleg Európában. Tehát a jelentésünk arra törekszik, hogy bátorítsuk, lendületet adjunk a befektetéseknek, a fejlesztéseknek ezen a területen. A szociális lakásokra is kitérnék. A szociális lakásoknak a feladata, hogy ezt a social absorbert, ezt a kiegyenlítő szerepet betöltsék gazdasági szempontból. Nagyon gyakran megfeledkezünk erről a szociális funkcióról. Tehát nem szabad, hogy megfeledkezünk arra, hogy a szociális lakásokat támogassuk, miközben fel kell lépnünk az ingatlan buborék hatás ellen. Jelenleg az építőipar sajnos, sajnos az árbóc ott kicsit lejjebb engedte a menetelésében előre, már pedig mindenképpen meg kell tennünk mindent azért, hogyha az építkezéseket párhuzamosan nem is minden eh, nagy, a legnagyobb lendülete, de mégis a renoválások is bekövetkezhessenek. Ez által tudjuk előidézni az európai szinten a gazdaságainkban a fellendülést. Hol tartunk? Ott tartunk, hogy egy hatalmas átalakulás előtt éljük életünket. Energetikai szempontból lehetőség lesz majd arra, hogy mindezen ágazatokat, zöld ágazatokat felfutassuk többek között a helyi ágazatokat az energia területén, többek között ö, a legkülönbözőbb területeken, így például az oktatás, a képzés területen is. Igazságos kell, hogy az lakáshoz való hozzáférés legyen, és ezáltal kell, hogy az energia szegénységet is orvosoljuk új kihívásokkal szembesülünk, ennek hatalmas következménye van, nehéz, kemény következménye van az életünkre, a európai lakosoknak az életére. Most, ha megengedik, akkor a legérdemibb kérdésekkel kapcsolatosan két-három kérdést emelnék ki, amelyek tekintetében a kollégáim összességet támogat, úgy érzem. Először is szükség van arra, hogy kiépítsünk, felállítsunk egy európai megfigyelőközpontot a lakhatással kapcsolatosan. Továbbá szükség van statisztikákra, nemzeti statisztikákra. Ezáltal tudnánk majd olyan támogatást nyújtani a tagállamoknak, hogy átlássak, hogy hol tartanak a folyamatban, szociális lakás szempontjából, és a az elfogadható árak tekintetében. Az ötös pontja tér ki a jelentésnek erre a kérdése. A második nagy kérdéskör az európai kontextusban a gazdasági növekedés keretében különböző mutatókkal dolgozunk, és együk áttekinteni, hogy hol tartanak a tagállamok az előre lépésben. A 111-es módosító szól erről. Szükség van továbbá arra is, hogy a téli időszakban a kilakoltatásokkal felhagyjanak a tagállamok. E tekintetben a mi szakbizottságunknak az érdeme az, hogy egy európai stratégiát indított a hajléktalanoknak a javára, amelyet az Európai Parlament a bő többségével hagyott jóvá állásfoglalásban. A jövőben, hogyha a hogy elkerüljük azt, hogy az európai emberek az utcára kerüljenek, akadályozzuk meg azt, hogy kilakoltassák őket a téli hidegekben, amikor itt járunk el, akkor azt hiszem, hogy szimbolikusan erőteljes jelzést adunk mindenki felé, és támogatást biztosítunk. Ezen kívül azt jelezzem, azt jelzem, hogy kiváló kompromisszumokat sikerült a tegnapi este során is már kialakítani. Ennek keretében hagyj emlékeztesek arra, hogy ez a jelentés úgy vélem, lehetővé teszi a szakbizottságunk számára, hogy közvetlenül hason a folyamatokra. Ezt tesszük a lakhatás biztosításának révén, és ezáltal fogunk tudni eljutni, úgy gondolom, hasznos és jó kompromisszumokhoz. Köszönöm szépen a segítségüket. Köszönöm szépen. Alexander Szerkász, a szót, pedig Filip Benyané. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném a mondatomat, hogy a szociális lakatásnak a kérdése prioritást képvisel a frakciónknak az értékrendjében, főként ebben a válságperiódusban. Akkor, amikor oly sok ember nehézséggel szembesül, akkor, amikor egyáltalán lakáshoz juthat, de ezen felül természetesen ott vannak az egyéb nehézségei, nevezetesen a munkanélküliség és a munkanélküliség hatása vezet oda, hogy kikerülnek lakásaikból. Karima Deli nagyon konzisztens módon áttekintést adott a helyzetről, és azt hiszem, hogy nagyon progresszív módon közvetítette meg a kérdést. 39 módosítót terjesztettünk be, most csak a legfontosabbakat emelném ki. Két-három olyan csapás van, amelynek a mentén haladunk a Karima Deli jelentés kapcsán. Mindenek előtt, hagyj említsem mennyire fontos, hogy egy európai léptékű politika, szakpolitika alakuljon ki. E tekintetben nem látunk külön címet, vagy alcímet, vagy fejezett címet a jelentésben, a jelentés tervezetben, már pedig erre szükség lenne. Európai szakpolitikára van szükség, és ajánlásokat kell, hogy megfogalmazunk, megjelölvén, hogy mi a feladata az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. A 26-os jegyzőkönyv és a 14-es cikk jó, jelen van, de e tekintetben ezekben nem igazán észlelünk semmi újdonságot. Márpedig egy bő többség alakul ki a lakhatás biztosításának a javára. Említenünk kell továbbá az európai széles kontextus, de mindenképpen még egy keretre is, egy igazi európai következetes keretre van szükség, amely összefoglalja valamennyi e témabeli szakpolitikát, és amelynek hatása van a lakhatása. Tehát egyelőre rengeteg kezdeményezés létezik, de külön-külön jogszabályokban ezeket kellene egy keretbe önteni az energiáról, a, a, a a szociális szempontokról, az egyenlőtlenségek elleni harcról, stb. stb. kellene említést tennünk mind olyan témáknak, amelyeknek megvan a hatása a lakhatása hatása, energiát is ide lehet sorolni, és így tovább. Szóval ebben a megközelítésben kellene, hogy a dolgokat lássuk. És hát kettő dolgot emelnék. ki. Egyrészt ott van a versenypolitika. A versenypolitika pedig a 2020-as stratégia céljait kell, hogy szolgálják, és az egyenlőtlenségek elleni harcot kell, hogy felkarolják az európai szociális politika is ö, ö, itt van a szolgálatunkra, de azt látjuk, hogy egy sok szempontból nagyon sok ellentétes hatás érvényesül. Brüsszelből kiindulva olyan fellépéseket is hiszelünk, amelyek ellenében mennek a tagállami lakhatási politikáknak, például Svédországban, vagy akár Franciaországban is azaz a versenypolitikát felül kell vizsgálni azért, hogy az összhangba kerülhessen a szociálpolitikával. Ezt fogalmaztuk meg a 16-os módosítóban, el kell kerülnünk tehát azokat az ellentmondó hatásokat, amelyek a különböző szakpolitikákban érvényesülnek. A stratégia, a 2020-as stratégia és a, és a közérdeket össze kell tudni hangolni, nem tartunk ma még itt. Aztán ott van a 2011-es csomag, ezt is felül kell vizsgálni, mert hogy ez idáig nem kellően segítettük a tagállamokat, a lakáspolitikájuk érvényesítésében. Sőt, inkább akadályokat görgettünk a tagállamok elé a lakáspolitikájukban. Továbbá. Szükség van külön szabályokra a jelzálog hiteles eladósodottak javára. A tízes módosítóban jeleztük azt, hogy a jelenlevő szabályok ártanak a fogyasztónak, és a pénzügyi rendszert szolgálja. Tulajdonképpen a bankok semmiféle kockázatot nem vállalnak magukra, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy, hogy nem csak anyagilag mennek tönkre a családok, hanem minden egyéb szempontból is ezt észlelem Spanyolországban, és elveszítik a lakásokat az emberek, de ezen felül még az eladósodottságuk ott marad, és további követelésekkel állnak elő szembe velük a bankok. Tehát olyanok a kamatlábak, olyanok a kamat terhek és a jelzálók következményei, ami elviselhetetlen, és ezáltal jutunk el oda, hogy az emberek lázadnak. Máskülönben március 14-én a bíróság a 415-ös ügyben azt mondották ki, hogy ez az eljárás elfogadhatatlan, igazságtalan. Miért a bíráknak kell kimondani ezt, és miért nem a képviselők fogalmazzák ezt meg? Tehát itt az ideje, hogy ezzel a témában jogalkotást hajtsunk végre, és oly módon, hogy ne csak a bankokat védelmezzük, hanem a fogyasztókat, a lakástulajdonosokat, és hogyha a pénzügyi piac kockázatokat vállal, akkor annak a következményeit is vállalja, a, vállalja magára. Aztán ott vannak a különböző felszámolások. Hát ilyen felszámolások esetében csődbiztos eljárások következnek be, és egyességet lehet kialakítani. Ugyanezt a fajta egyességet kellene tudni biztosítani a csődbe jutott családok számára is. Úgyhogy köszönöm szépen, elnök asszony, hogy mindent megtesz a bizottság azért, hogy még konzisztensebbé tegyük ezt a jelentést. Már sok javítás van benne, de még ezt tovább lehet javítani. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Filip Benyenet, de nem tudok ellenállni annak, hogy saját magam is egy észrevételt tegyek mégpedig az európai jogalkotással kapcsolatosan, mégpedig a jelzálog témában. Ez egy loktaszi szöntípusú, folyamatosan előbukkanó téma, de ezt azért is kell megtennünk, megtennünk hogy hogy valóban átlássuk azt, hogy a bankszektor csak azt látja, hogy hogyan lehet tovább növelni a kínálatot a jelzálók témájában. A tolmácsok kérnék, hogy Szerkász úr mikrofonját kapcsolják ki, mert egyszerűen nagyon sok hangot hallunk a mikrofonban. Elnök, tehát mindenképpen biztosítani kell a tulajdonosoknak a jogait, és vigyázzunk el arra, hogy mi történik, mert hogy a pénzügyvilága rendkívül innovatív a termékei létrehozásában. Filip Benyant hallgassuk meg most. Yes, uh, thank you. I... Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Ez egy nagyon um, kooperatív szellemben született munka, és különösen a szeminárium, amit a jelentés megszövegezése előtt tartottunk, nagyon jó volt. Én is ott voltam, és remélem, hogy nagyon sok ötlettel tudtam hozzájárulni. És akkor nem is kellett utána módosítókat beadnom, így legalább. Nem fogok átmenni a módosítókon egyenként, mivel hogy több mint 300 van, úgyhogy néhány módosítót azért benyújtottam, azzal kapcsolatban, hogy social and affordable kerüljön bele, tehát a szociális és megengedhető anyagilag. Ez azért szükséges, mert az Egyesült Királyságban valahogy azt jelezni kell, hogy több szektor is hozzájárulhasson ehhez a szociális lakhatáshoz. Ezen kívül beletoldottam azt, hogy magán és közféra, mert bizonyos tagállamokban a magánszféra is részt vesz ebben. Ezen kívül az állami segély, hogy ez pontosan mit jelent, milyen formában fog megvalósulni, erre kértem magyarázatot, és hogyha a magánszektor is belejátszik ebbe, akkor ők hogyan szívják fel az állami segélyt. Ennek a szövegnek a lényege az, hogy megengedett anyagilag fedezhetővé tegye a szociális lakhatás, beleértve az energiaárakat a fűtésre és elektromosságra. Ezen kívül meg szeretnénk vizsgálni azokat a projekteket, ahol európai és tagállami pénzek segítségével sikerült létrehozniuk egy olyan kört, amely hatékonyan dolgozik, és megtérülések is láthatók benne, amelyeket aztán visszaforgatnak a körbe. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végeztek, nagyon egyértelműen elhatárolták, hogy mi Európai Uniós kompetencia és mi tagállami. Én optimista vagyok, és biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumokat kötünk, várom ennek a folyamatnak a következő lépését. köszönöm. Elisabeth Morin-Chartier. Elisabeth Morin-Chartier Utána Ann Sinclair, kíván-e egyéb képviselő hozzászólni majd? Tudom, tudom, hogy szavazni kell, picit majd késedelemmel kezdjük a szavazást, elnézést kérek, de hát mindenkitől elnézést kérek, picit ezúttal, ezért a mai napon késedelemmel kezdjük a szavazást, hát ennyi. Van-e további hozzászólásra jelentkező kollega? Még mielőtt lezárnám a listát, hogy is mondják magyar, Szóval, mielőtt lezárnám a listát, mondja az elnök asszony. Remor Henk csatlakozott hozzánk? Nem? Hát akkor, akkor nem kaphatja meg a szót. Még a bizottsághoz fordulok, van-e a bizottság részéről hozzászólás? Nem lesz? Jó, rendben. Magán Sarki asszony, utána Szent asszony, és utána visszadom a szót majd a jelentéstevő asszonynak, és következik majd a nomás Köszönöm szépen, nem szeretnék túl hosszasan szólni, nehogy csúszom még a napi rendünk. Nagyon köszönöm, hogy felkarolta Karim Adeli ezt a témát. E, valóban a trilóguson, és azért harcolunk, hogy az ESA egy részét megtartsuk, megőrizzük a szegénység elleni küzdelem finanszírozására. És hogyha az ESA egy részét pontosan a szegénység elleni küzdelemre kívánjuk fordítani, például a szociális lakhatásnak hála, akkor természetes, hogy szükségünk van egy európai vízióra a szociális lakások területén. A kettő tehát együtt kell, hogy megvalósuljon. Köszönöm Karimadeli asszonynak azt, hogy ilyen erőteljesen felkarolja ő is, és megerősíti az ESA tárgyalásokat munkájával. Második gondolatom, köszönöm, hogy annyira különösen odafigyel az én módosítóimra is, e, és az energiahatékonyság javítására a szociális lakásokban. Tudatára ébredünk egyre inkább annak, hogy pontosan a szegényeknél a legnehezebb a lakásaik energia hatékonyságát megvalósítani. Köszönöm Karimának, hogy figyelembe veszi ezt a problémát munkája kidolgozásakor. Köszönöm, elnök asszony. Szenkler asszony. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségtelen, hogy a szociális lakhatás nagyon fontos része a szociális hálónak én magam is szociális lakásban nőttem fel, úgyhogy nagyon jól tudom. De az Egyesült Királyságban 18 éve, ott a konzervatív párt volt, nem kapott elég támogatást ez a szektor. A kelet-európai országokból úgy számolják, hogy csak 14 ezeren jönnek az Egyesült Királyságba, és kérnek szociális lakhatást. De igazából tudjuk, hogy ez a szám egy millió volt. Most pedig jövő évben még egy hullámot várhatunk Kelet-Európából. És még mindig nem tudjuk megbecsülni, hogy pontosan hány embert várunk. Az Egyesült Királyságban a helyi hatóságok hogyan tervezhetik meg a szociális leghatást, hogyha ilyen volumenű a probléma? Ez egy hatalmas probléma az én régiómban. Egyébként például Hallban lengyel bevándorlóknak nyújtottunk szociális lakást, és visszadobták azzal, hogy nem tetszik nekik a konyha. Miért? Ők külön jogokat szeretnének maguknak. Köszönöm. Az előadóasszony kérem föl most szólásra. Kedves kollégáim, köszönöm a módosítókat és az eszmecserét. A szociális lakás nem probléma, hanem a lakások válságának megoldása rejlik benne a legjobb tudásom szerint próbáltam a legjobb kompromisszumokat kidolgozni a témánkban, de nem csak a parlamentben folytatjuk le ezt a vitát, hanem a tanácsban, a bizottság előtt is, pontosan azért, hogy ezen emberi alapjogot a lakáshoz való jogot megvalósítsák a tagállamok. Ami az energiaszegénységet illeti, központi részét képezi ez, az, ez a témámnak és a dokumentumomnak. Ezért kívánjuk a beruházásokat megerősíteni az ágazatban, ezen keresztül a munkanélküliségre is közvetlenül kihatunk, hiszen az új zöld ágazatokban delokalizálhatatlan munkahelyeket teremtünk ezáltal, ez pedig alapvető fontossággal bír. Elnézést az imént egy kis butaságot mondtam, mondja az előadó. A kompromisszumos módosítókat még nem küldtem meg, javítom magam, elnézést kérek. Ma este fogom csak kiküldeni a módosító javaslataimat, és köszönöm előre a megértésüket. Az elnök asszony is köszöni kedves kollégáinak a hozzászólásokat. Meg fogjuk a kompromisszumos módosítókat vizsgálni, amelyekre utalt az előadónk. Április 22-én pontosan, a szavazásra pedig másnap, 23-án kerül sor. Befejeztük ezt a napi rendi pontot, és most az, azt javaslom, hogy szavazzunk. A szavazást a 18-as napirendi ponttal kezdjük. A munkacsoport által elkészített levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadásáról van szó. Egy olyan EGA osztrák esetről beszélünk, ahol a dohányipar képviselőit célozza meg az alap. Egy olyan esetről van szó, ahol az osztrák szakág kettős globalizáció áldozata, a dohányágazat, fogyasztási és termelési ágazatról beszélek. Európában visszaesik, ugyanis a dohány termelé, a dohányfogyasztás. Oroszországban, Kínában másod pedig a fogyasztói társadalom vonzás alá esve egyre inkább fogyasztják a dohányt a dohányosok. Mellette e, mindenki szavaz, akkor mellette, megnyitom a szavazást, mellette ki szavaz. Most nyitom meg a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 46-an mellette, javítja magát az elnök asszony, 36-an mellette, ketten ellene, ketten tartózkodtak, ezt a levelet elfogadtuk. Második levél a Költségvetési Bizottság eh, Lamaszúró részéről az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Olaszország, az Agil olasz vállalatról van szó, amely információs és kommunikációs technológiai vállalat igen nagy lefedettséggel a területen, azonnal szavazásra bocsátom a levelet, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 3-an ellene, 0 tartózkodás mellett a levelet elfogadtuk. A 20-as napi rendőri pontra térünk át. Sogor Csaba kollégánk véleményéről fogunk szavazni. A nők EU-n belüli oktatási és foglalkoztatási mobilitásáról szóló véleményről. Egy olyan vélemény, amelyet a nőjogi szakbizottsághoz terjesztünk be Lucia Ronzulli tollából. Első módosító Blinkevics után mellette ellene tartózkodik elfogadva. B kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Hármas módosító Blinkevics után mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva hetes módosított Zuber asszony mellette ellene tartózkodik. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikus módon, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Kessler úr is szavazott a szavazókártyájával, nagyszerű, lezárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene, nulla tartózkodás mellett, a módosítós, hetes módosított Cuber asszonytól valójában elfogadtuk. Hatos módosító kompatibilis mellette ellene Azt gondolom, ugyanilyen szavazati eredményt értünk el, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük a hatos módosítóról most a leadott szavazatokat. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 19-en ellenne. Valóban elfogadtuk a hatost. Ötös Gönc Kinga tollából mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nyolcas módosító Cuber mellette ellene tartózkodik. Azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Nyolcas módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 23-an ellene, ez alkalommal nem fogadtuk el a 8-ast. A kompromisszumos mellett ellen tartozó elfogadók 9, 10-es módosító Cornelissen mellett ellene tartózkodik elfogadva. 11-es módosító Blinkevics te egy szóbeli módosítóval senki nincs ellene, akkor így ö, szavazunk a 11-es módosítóról, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 12-es Cúber mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük a 12-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 13-an ellene, ezt világosan elfogadtuk. 13-as módosító Cornelissen mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es Blinkjevics után mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 18-as Cornelissen mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es Cornelissen mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. D. Kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 21-es Cornelissen mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 22. Blinkevics után mellette ellene tartózkodik elfogadva. 23-as Sógor Csabától mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes bekezdés. C. Kompromisszum. Négy frakcióból mellette ellene tartózkodik elfogadva. 26-os Eszája mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 27-es módosító, Cornelissen tollából mellette ellene tartózkodik, elfogadva. E kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 32-es módosító, Blinkevics szóbeli módosítóval senki nincs ellene, akkor így módon szavazunk a 32-esről mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. 30-as módosító Gönc tollából kompatibilis mellett ellene tartózkodik elfogadva. 33-as Blinkevics után mellette ellene tartózkodik elfogadva. 34 Cornelissen-től mellette ellene tartózkodik elfogadva. 36-os módosító Cuberasszonytól mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. A 36-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 16-an ellene. Elfogadtuk. Tízes bekezdés. 37-es módosító Cornelissen asszonytól mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. 38-as Blinkevics uta kompatibilis, egy szóbeli módosítóval szavazunk róla, senki nincs a szóbeli ellen, akkor a 38-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 39-es Sógor úrtól mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 40-es módosító Cornelissen mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 41. Blinkevics uta asszonytól szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 42-es szintén ugyanazon túl mellett ellen tartózkodik elfogadva. Most a teljes szövegről fogunk elektronikusan szavazni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Negyvenen mellette szavaztak, hárman ellene, nulla tartózkodás mellett gratulálunk az előadónknak. Et nous en venons au point 21. Következik a 21-es pont, McIntyre asszonynak a jelentése, ez egy vélemény egészen pontosan, az Envi szakbizottságnak a javára készítjük. Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírásokról van szó. Itt tehát pontosan tudhatjuk, hogy miről is van szó az ionizáló sugárzásról. Egyes cikk, egyes bekezdése, kettes módosító mellette ellene tartózkodás úgy vélem, hogy ezt jóváhagytuk, de inkább talán ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lőfeltelé azt mondja, hogy hogyan szavaz? 21 mellette, 19 ellene, és 2 tartózkodás, tehát jóvá hagytuk. 13-ast visszavonták, és a 22 kettes pontja C pont és A, I pont, a 14-es módosítóról van szó, tehát Steinbrück és Christensen úrnak a javaslatáról van szó. Első rész, practice-től, a practice től a spacecraftig ki támogatja. Ellet, mellett ellene jóvágyva, fenn, mellett az egész szöveg mellett ellene tartózkodás elvetettük. 15-ös módosító, nincs helye, 16-os következett, következik két részben. 16-os tehát stendruk Taneszeszkú és Krisztenesen terjesztettek elő. Első részről szavazunk, az occupational szótól az in the course of their working mellette, ellene, tartózkodás, jóvágytuk, akkor a szöveg maradványa, mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. 4-es szik, 35-ös pontja az első bekezdésben, 17-es módosító, 17-es módosító külön módon első részről szavazunk az expo szótól a public exposure-ig. Amit egy módosító. Tehát mellette, ellene, tartózkodás, jóvajtuk. A szöveg maradványa mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, jóvágytuk 18-as, az nincs helye, tehát következzék a 4-es, az ötöszékkel kapcsolatosan mellette, ellene, tartózkodás, úgy vélem, hogy jóvá hagytuk, de inkább ellenőrizzük. Ellenőrizik tehát a négyes módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 19 ellene, tehát 5-ös, Ötös, ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elvetettük. 19-es módosító Steinruck és Christensen mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Hatos módosítást visszavonták, következik tehát a 20-as módosító Steinrück, Tananescu és Christensen jegyzik két részben, első részben az Assun Astrol a Pregnancy-ig mellette, ellene tartózkodás jóvágytók, a második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elvetettük. A 21-est visszavonták, a 7-est úgy szintén, következik tehát a 22-es módosító Őri Csabától mellette, ellene tartózkodás jóvájtuk. Következő pont a 23-as mellette, ellene tartózkodás inkább ellenőrizzük a 23-ast. Igen, azt gondoltuk, hogy egyszerű lesz, de mégsem volt egyértelmű a dolog. 43-an szavaznak, 32 mellette, 9 ellene, 2 tartózkodás, tehát egyértelműen jóváhagyásra került ez a pont. 24-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 25-ös, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 26-os, igen, 27-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 16-oshoz jön egy, annak az egyes bekezdéséhez egy új albekezdés, ez egy új szöveg, tehát szóbeli módosított prezentált Jutta Stendrück, erről tudunk szavazni, mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elvetettük, de inkább ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette 19 ellene, tehát jóvágyása került. 28-as Őri Csabától mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elvetve 9-es mellette, ellene, tartózkodás úgy elvetve, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve, a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. 31-es a jelentéstevőtől, ez egy kiiktató mellette, ellene tartózkodás elvetve. 32-es mellette, ellene tartózkodás elvetettük. 12-es mellette, ellen, mellett, ellene, tartózkodás elvetve 33-as, Őri Csaba kollégánktól mellette, ellene tartózkodás jóváltók 30 egyes cikkhez B kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváltó 34-es akkor igen, az nem akkor 35-ös, 35-ös mellette ellene tartózkodás jóvágyva 36-os mellette a 35 ös ellenőrizzük a 35-öst. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 23 ellene, önnek teljesen igaza van, tehát ezt teljesen elvetettük, jön a 36-os, 36-os mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elvetve, 38-as mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 39-es, egy szóbeli módosítóval, módosítva így, mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 40-es, mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, 41-es, egy szóbeli módosítóval, nincs ellenőrzés, tehát akkor mellette ellene tartózkodás jóvágyva, 42-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 43-as szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 44-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 45-ös mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva 46-os, az befogadhatatlan 47-es jön mellette, 47-es mellett, ellen tartózkodás jóváhagyva 48-as mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 49-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 50-es mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk, 51-es neki, 52-es, 52-es szobadi módosítóval Lőri Csabától, mellette ellene öt, nem mindenki szavazott, ki van mellette, ellene tartózkodás világosan jóváltuk. A preambulum bekezdésről szavazunk most, a 24-es preambulum bekezdés, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve, és akkor következik a zárószavazása az egész szövegről elektronikus úton, módon. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 41 mellette, 1 ellene, és kettő tartózkodás, és 40 mellette, egy, egy ö, ellene, és egy tartózkodás, mert a szocialistákban egyel többen szavaztak, tehát korrigálnom kellett itt a végeredményt.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 Kedves kollégák, 22-es napi rend. Ajmen Rajten asszony jelentéséről saját kezdeményezésű vélemény a bizottság fehér könyvéről, a megfelelő biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről. A szavazólistáról szólnék az eljárási szabályzatunk alapján annak különböző pontjai kimondják, hogy milyen sorrendben fogunk szavazni. A kompromisszumos szavazókat prioritásként kezelünk minden további módosítóhoz képest. Ezt a plenáris gyakorlata sugalja számunkra, itt a szakbizottságban is így járunk el. Egyes bekezdés A kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 68-as módosító Zuber törlési kérés mellette ellen tartózkodik, el, elutasítva. B. Kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. C. Kompromisszum öt frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas bekezdés után 95-ös Cuber mellette ellene tartóskodik, elutasítva. D. Kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Elnök asszony keresi a megfelelő bekezdést. négyes bekezdés, Y kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 145-öst visszavonták, 146-os hendelmódosító törlésről mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. E kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. G kompromisszum. Öt frakciótól mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. 152-es módosító George Bach és jelentéstevő mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. A 152-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 15 ellene. Elfogadtuk a 152-est. 153-as, ugyanazok tollából mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. F kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. 161-es módosító Jean Lambert és Cornelissen Szentollából mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 162. Klivetitől mellette, ellene, tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 162-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette szavaztak, 22-en ellene, elutasítva. Hetes bekezdés. 164. Darden úrtól, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 165. Tös módosító Zuberféle mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 167-es módosító mellette, Thomas Handeltől. Thomas Handeltől tehát mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Azt gondolom, hogy a 171-esről szavazunk, Vieszka asszonytól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 172-es Becker féle mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 173-as módosító Tremozei Balcelsztől mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 174-es módosított szuberasszonytól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as paragrafus. Bizottó asszony 176-os módosító ellen, elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Becker úr 178-as módosító szóbelivel, 187-es, 187-es módosító, Becker úr mellette, ellene tartózkodik. Ezt most ellenőrizzük, a 187-es módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 12-en ellene, három tartózkodás. Elfogadtuk a 187-est. HH kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 199-es Becker úrtól mellette. 199-es módosító. El, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 199-es Becker úrtól. Az az érzésem, hogy ellenőrizni akarják, tehát tegyük. Az 199 Becker úr jegyezte. Módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást hatan mellette, 32-en ellene, hárman tartózkodtak, hatan mellette. Harkin asszony milyen módon szavazott? Heten mellette, 32-en ellene, hárman tartózkodtak, elutasítva. 200-as módosító Hendel mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 202 Handel mellette ellene tartózkodik elutasítva. I kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tízes, kezdés. 210-es módosító. Sergio Koferátitól mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. A 210-es módosítóról újra szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19-en mellette, 23-an ellene nem fogadtuk el. Két módosító törlésről, 212 és 213-as módosítók, törlési módosítók mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Szavazzunk akkor most a 214 es Thomas Handeltől, mellette ellene tartózkodik elutasítva. 215 Zuber mellette ellene tartózkodik elutasítva. 11-es paragrafus. 218-as módosító. Klivetti asszonytól szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik elutasítva. J kompromisszum öt frakciótól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettőszázhuszonhat Hendel módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 227-es okafogyott, K kompromisszum öt frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 13-as bekezdés. 232-es Becker mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 233 Thomas Hendel mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 236 Becker mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 237 Hendel mellette, ellene, tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. 237-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 22-en ellene elutasítva. es Hendel mellette ellene tartózkodik, akkor de most elfogadtuk, mondja az elnök asszony. Miért mit mondtam, kérdezi. Elnézést, már megint a diszlexiám. Az emmes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, az M kompromisszumot elfogadtuk. N kompromisszum öt frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 258 módosító Hendel törlésről mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Szavazunk az ó kompromisszumról mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 16-os bekezdés, 236-os 263-as javítja magát az elnök asszony, 263-as mellette ellene tartózkodik. 265 66 igen, 266 Gönc Kinga kompatibilis mellette ellene tartózkodik elfogadva. P kompromisszum 5 frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. El kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tizennyolcas bekezdés 281 Darden mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26 mellette, 17 ellene jóvágyása került. Következzék a 283-as mellette ellene tartózkodás elvetettük. A Q módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. A S Sándor kompromisszum 5 frakció mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 300-as, ez egy módos törléses mellette ellene tartózkodás elvetettük. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetettük. 302-es mellette ellene tartózkodás jóvajtuk. 303-as egy, szó, egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elvetettük. TT kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. A, a a 12-es pontosabban, a 12-es módosító okafogyottá válik, következik tehát a B preambulum megkérdés, 5 frakció prezentálta, a T módosított mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most jön a C, 24-es, illetve a B, 24-es, 24-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most jön a C-re való megközelítés, az U kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most pedig a 29-es módosító mellette ellene tartózkodás jobbágyra, ezek után a 30-as módosító, három részben Hendel úrról, első részről szavazunk, a is the Demographic indicators egészen az Is a Generally Cleaned részig mellette, ellene tartózkodás elvetve. A második rész okafogyottá válik, azt hiszem, és a harmadik is okafogyottá lesz. Mert ott van egy therefore, amely nyilván az első részhez kapcsolódna. D preambulum bekezés, V. Viktor kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva most a 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elvetve E preambulum bekezdés, dupla V kompromisszum öt frakciótól mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, most pedig a 41-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert hogy régóta nem szavaztunk elektronikus módon, tehát a 41-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazás. Szavazást lezártam, 20 mellette, 21 ellene, nulla tartózkodás. A 41-es módosító tehát így módon kikerül. Mindezek után következik a 44-es. Thomas Hendel prezentálta, 44-es mellette, ellene tartózkodás jóvá, elvetett, elvetve, X, mint szavér kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Most pedig következzék az 53-as jelentéstevő asszony és Bak úr terjesztett elő, mégpedig külön szavazásban. Tehát a szövegről beszélünk az at fast place nélkül. Ki támogatja az első részt mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, és a második rész mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 55-ös módosító Popákis kollégától mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 56-os módosító mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 57-es módosító mellette, ellene tartózkodás elvetve. A hivatkozások után most 1-es, AM1 mellette nem kaptam információt, ezt visszavonták, de hát ezek szerint mégis visszavonták, ami azt jelenti, hogy most következik Thomas Handel AM2-ese mellette ellene tartózkodás, illetve mellette, még egyszer kérdezem, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a kettes módosítót a hivatkozásoknál. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárva. 22 mellette, 19 ellene jóváhagyásra került. Hármas módosító Dárdentől mellette ellene tartózkodás jóvágy van. Következzék most az egyéb bizottságoknak, szakbizottságoknak a véleménye, jelzem azt, hogy a 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, stb. stb. egészen 70-ig az Ekon szakbizottság esetében ö, ezek mind olyan témákról rendelkeznek, amelyek tekintetében kizárólagos hatásköre van az Ekon szakbizottságnak, így módon mi nem szavazunk ezekről. Viszont szavazhatunk, és szavazunk is egy pár olyan témában, amelyben ö, megosztott hatáskörünk van. Máskülönben ezen szavazások kimenetelének lehatása lehet majd, ha jóvá hagyjuk őket, egyéb szövegrészekben, de ezt majd átnézzük az árnyék jelentéstevőkre, és akkor kiderül, hogy ki, melyik, illetve melyik rész hova fog bekerülni. Négyes ekon mellette, Ki, van, kitámogatja az Ekon négyet mellette? A jelentéstevő ellenzi, tehát mellette teszem fel a kérdést. Ki támogatja az Ekon négyet? Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? Elvetve a négyes. Tízes Ekon mellette. Ellene. Tartózkodás ezt ellenőrizzük. Ekon 10-ről szavazunk. A szocialisták támogatják az Ekont a néppárttal szemben? A világ a feje tetejére Lezárom a szavazást. 21 mellette. Harkin azt mondja, hogy szavazott. Marian 22 mellette, 17 ellene, nem volt tartózkodás, a 10-es akkor jóvágyásra került. 11-es az ekontól mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. a 25 része mellette, ellene ki volt mellette? Még egyszer mellette, ellene tartózkodás, világosan jóvágyásra került 37-es egészében mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 37-esről szavazunk, az Ekon részéről mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. 25 mellette, 16 ellene, jóvá hagytuk. 47-es az ekontól, mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. A 49-esnek egy része, de visszatérünk a 47-eshez, és elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 47-esről, akkor lezárom azt. 25 mellette, 16 ellene, önnöknek igaza volt, a 47-es jóvágyása került. 49-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 49-ről van szó, a szöveg egy részéről, mellette mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 24, 25 mellette, 16 ellene, jóvágytuk 57-es, illetve nem, hogy merőjtön asszonynak adom meg a szót. Azt, azt szeretném mondani a kollégáimnak, hogy én nem a tartalmat ellenzem, de az Econ módosítóit már belevettük magába a jelentésbe. Ezért ellenezzük. Szerintem ez abszolút hiba, hogy ezekről a módosítókról szavazunk. Ha lennének benne új elemek, ezt mondom a kollégáknak, ha lennének benne új üzenetek, akkor szavaznánk róla. Egyetértek. De most, amit csinálunk, ez egy őrület. És ugyanez a FAM szakbizottság módosítóit illetően. La rapportrice. Nem, nem, másról van szó, tisztelt jelentéstevő. Az, mondja, ön egy véleményt készített, és elmondta most a szóbeli véleményet is, nagyon gondosan járunk el, és úgy, ahogy azt szoktuk, itt ellenőrizzük azt, hogy mely bekezdések lefedettek, és melyek nem. Márpedig az Econban, a Thomas Mann féle jelentésben mit is láttunk azt, úgy, hogy voltak olyan módosítók, amelyek tény és való lefedettek voltak, és amelyek nem lép, szerepelnek a szabadási listának. Az 1-es, 2-es, 3-as, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 35, 36, 50, 51, 53, 59, 74 és 75-ös. Ezzel azt jelzem, hogy alkalmaztuk a rendelkezéseket úgy, ahogy azt extenzív módon alkalmazni kell. De volt ez a kb. 15 olyan bekezdés, amely nem volt lefedve, és amelyekről most szavazunk, még akkor is, hogyha ön negatívan nyilatkozott ezen bekezdésekről, és ezt mindenki tudja. Folytatjuk tehát a szavazást. Ott tartottunk, hogy... Pasztus asszony. Azt szeretném jelezni, hogy nagyon késedelmesen kaptuk meg a szavazólistását. Tehát ugyanez az eljárás érvényesül majd a FAM szakbizottsággal kapcsolatosan is? Elnök, igen, igen, ne aggódjon, a FAM szakbizottság véleményével kapcsolatosan is ugyanígy fogunk eljárni. Tehát kb. 20 olyan bekezés van a FAM részéről, amelyekről szavazunk, mert ezeket nem fedi le az Omen Rajtan jelentés, illetve a módosítóink. Ez az. Ez a magyarázat. Így most mindenkinek ez elégséges válasz volt? Vagy mi a gondjuk? Hola, Ma, écoutez... uh... Szóval figyeljenek, én ezt átgondoltam a titkársággal, ellenőriztük a dolgokat, és az a lista, amelyet önök elé terjesztettünk, teljesen korrekt, hogyha egyes frakciók úgy vélik, hogy a korrekciókra van szükség ezen listán, akkor az ő frakcióknak a hatás körébe tartozik az, hogy a plenárison visszatérjenek ezekre a kérdésekre. Most pedig folytatjuk a szavazást, tehát ott tartottunk, hogy az 57-es ekonról mondunk véleményét. Ezzel kapcsolatosan hagyjelezem, hogy a jelentéstevő ellenzi ezt, de az Ekkon nagyon örülne annak, és örülne annak, hogyha szavazunk 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. Most viszont boldog lehet a jelentéstevőnk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 59-es az Ekontól mellette, ellene, tartózkodások, úgy sejtem, hogy ezt elvetettük. 71 egyes mellette ellene tartózkodás elvetve. Na jó, jó, jó, ellenőrizzük, rendben, azonnal ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. A 71-esről szavazunk, lezárom a szavazást, 27 mellette, 15 ellene, egyértelmű a válasz. 73 mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Most pedig az INKO tételeiről szavazunk, itt viszont csak az ötös inkóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás hagytuk. FAM szakbizottságnak a javaslatai. Itt viszont az történik, hogy elnézést kérek, gond az az önök számára, hogy a nem természetes sorrendben szavazunk, hanem először a preambulum bekezdésekről, és utána pedig a paragrafusokról, a bekezdésekről. Ha ezt elfogadták, akkor, akkor így járunk el tehát a C preambulum bekezdésről kiszavaz mellette, ellene tartózkodások ellenőrizzük, tehát a C, mint Cecil, vagy Cecilia preambulum bekezdésről megítom a szavazást. Mindenki szavazat lezárom. 24 mellette, 17 ellene, egy tartózkodásunk van, akkor ezt jóvá hagytuk. D, mint Dániel mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva K, mint Katalin. Mellette ellene tartózkodás jóváhagyva L, mint László, mellette ellene, tehát mellette az L mellett ellene tartózkodások ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, 25 mellette, 17 ellene, jóvágyasa került ez. M. Mária mellette ellene tartózkodások jóvágyva, N. Nándor mellette ellene tartózkodás jóvágyva, O. Olga mellette ellene tartózkodások elvetve. Most pedig a kettes bekezdésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, jóvágytuk. Ötös, két részben, első részről egészen a men is applied mellette, ellene, tartózkodás, jóvágytuk. Második rész, a szöveg maradványa, mellette, ellene, tartózkodások elvetve. Hetes, a family, két részben, az első rész az in the labor marketing mellette, ellene tartózkodások, jóvágytuk, maradványszöveg, mellette ellene tartózkodások elvetve. De azért ellenőrizzük a második részről szóló szavazásunkat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 25 mellette, 17 ellene, egy tartózkodásunk volt, a második részt is jóvá hagytuk. Nyolcas bekezdés, a fámtól mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk, 12-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 17-es mellette ellene tartózkodás elvetve 27-es, pardon, 20-as, 20-as, illetve nem mondja az elnök azt, hogy a 17-eshez visszatérünk, 17-eset elektronikusan szavazzuk, meg mindenki szavazott. Lezárom, 25 mellette, 17 ellene, jóvágyásra került. Most jön a 20-as mellette, ellene, ellenőrizzük. A 20-ast ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25 mellette, 17 ellene, jóvágyva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 30-as mellette, ellene tartózkodások elvetve, 31-es mellette ellene tartózkodások elutasítottuk. A szöveg egészéről szavazunk elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. 32 mellette, 4 ellene, 6 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Ne... ne menjenek el, ne menjenek el. Nous avons encore un vote. Mert még hátra van egy további szavazás, tehát a 23-asról kell, hogy véleményt alkossunk, amely rajta lesz a a szó. Kérdésben? De ne távozon senki, még eh, szavaznunk kell minősített többséggel. Igen, két megjegyzésem lenne. Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki együtt működött ezt a jelentést illetően. Nagyon jók az eredmények. Ez az egyik. A második megjegyzésem az az, hogy legyünk óvatosak, mert a tartalma jó, amit megszavaztunk a Szociális Ügyek Szakbizottságban, de ugyanakkor a FAM és az ECON Szakbizottságban megszavazott dolgokat, azokat vagy lefedi a jelentés, vagy szögesen ellentmond annak. Úgyhogy a, fő, a titkárságot kérdezem, hogy járjunk el? Hogy járjunk el, mielőtt a plenárisra küldjük? Persze, de ezt már elmondtuk. Innentől kezdve a frakciók felelősségéről van szó. Azokat szavaztuk meg, amelyek nem voltak lefedve. Most pedig a 23-as napi rendri pontra térünk át. Hárkin asszonynak adom meg a szót. Azon tárgyalási mandátumról van szó, amely az EGA 2014 20-as időszakát illeti, és ott a február 7-i, 8-i tanács rábólintott a tovább létére ezen a lapnak. Rövid leszek, köszönöm elnök asszony. Kollégák, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban ugye tudják, hogy úgy döntöttek, hogy az EGA-t, az alkalmazkodási alapot folytatjuk 50 millió eurónyival évente de nagy a bizonytalanság mégis az alapjövőjét illetően, mert márciusban majd reméljük, hogy a munkacsoportban sikerül válaszokat találnunk erre, és március 27-én a társfinanszírozásról lesz egy kóreper ülés annak érdekében, hogy a parlament egyeztethessen az alkalmazkodási alapot illetően pozitív jelet szeretnénk küldeni a tanácsnak, hogy a tárgyalásokat tényleg lezárhassuk szeptemberre. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor január 1-én nem működhet tovább az alap. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szavazunk tehát elektronikus úton azon mandátum kérelemről, amelynek hála megnyithatjuk a tárgyalásokat arról a, azon november 6-ai jelentés alapján, amelyet Harkin asszony készített. Megnyitom tehát a szavazást a 23-as pontról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A mandátumot megadjuk tehát 37 mellette szavazattal, egy ellenszavazattal és egy tartózkodás mellett. Azt is szeretném elmondani, hogy a tárgyalási csapat tagjai a következők lesznek. Én, mint elnökasszony, Harkin asszony, mint előadó, Bauer asszony, árnyék előadó a néppártól, Darden úr, a szocialisták demokraták árnyék előadója, Cornelis a zöldektől, Cúber asszony a gue Kamnok az ECR csoporttól, és Pizzotto asszony az EFD frakció részéről képezik majd a tárgyalási csoport tagságát. Lezárjuk tehát ezen 23-as napi rendi pontot, és most a 24-es napi rendre fogunk átérni amely azon 517 módosító megtárgyalásáról, vizsgálatáról szól, amelyet a rendelettervezetről készítettünk az Európai Segélyalap a leginkább rászorulók számára. Azonnal meg is adom a szót Emer Costello asszonynak, aki a dokumentumot elkészítette. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy azt ő is mondta, 517 módosító érkezett be a szakbizottságba, és azt hiszem, hogy ez a nagy szám az azt bizonyítja, hogy mennyire érdekli az embereket ez a téma, és hogy mennyire elkötelezettek a program iránt és tudjuk azt is, hogy a bizottság javaslatán van mit javítani. Hétfőn váltak elérhetővé a módosítók, úgyhogy még most dolgozok rajtuk, és részletekbe majd az árnyék előadókkal mennék. Ami az előzetes megvizsgálásából a módosítóknak nyilvánvaló, hogy közös álláspontot sikerül majd kialakítanunk elég sok területen. Ezek például a következők, például az, hogy az alapvető emberi jogok kartája megjelenjen, az Eurostat statisztikák, hogy hányan kerülnek szociális kirekesztettség veszélyébe, és hogy mennyire fontos, hogy minőségi élelmiszerhez, egészséges élelmiszerhez juttassuk az embereket, hogy a relatív szegénységi küszöböt megszabjuk, nemzeti élelmiszer programokat valósítsunk meg, és hogy fontossá váljon a civil szervezetek munkája ezen a területen, hogy részt vehessenek itt. Elmozdítsuk az akadályokat az élelmiszer segélyek adományozása elől hogy a definíciókat pontosítsuk. Ezzel kapcsolatban egyébként elég sok javaslat érkezett, hogy kik a végső kedvezményezettek. Aztán nagyon sok módosító hangsúlyozta, hogy az emberi méltóságot és a stigmatizálás elkerülését mindenképpen hangsúlyozni kell az élelmiszersegélyek kiosztásakor. Aztán az élelmiszer pocséklás visszaszorítása, erre is nagyon sok módosító vonatkozott. Sok képviselő szeretné, hogyha hangsúlyoznánk, hogy az alapnak a léte az nem egyértelműen azonos azzal, hogy legyenek ilyen nemzeti programok is. Aztán nagyon sok módosító azt kérte, hogy a <clears throat> pályázatoknak az eljárásait egyes, egyszerűsítsük. Volt néhány olyan szöveg, ami hangsúlyozta azt, hogy korábban a parlamentnek már voltak állásfoglalásai, különösen a hajléktalanok helyzetét illetően, illetve hogy a társ intézkedéseket definiálnunk kellene hogy a komoly, súlyos deprivációval küzdők, azok nem ugyanazok, mint a szegények. Ezen kívül a lokális és regionális élelmiszerellátó láncoknak a definíciója. Megint csak ez oda kapcsolódott, hogy minőségi élelmiszerellátást kell biztosítanunk, és hogy a, a helyi termelőket be kellene vonni ebbe. Néhány módosító kitért arra, hogy az európai szintű platform összehangolhatná az élelmiszerek szétosztását, és megoszthatná a legjobb gyakorlatokat. Néhányan utaltak arra, hogy a bizottságnak jobban be kellene vonni éves szinten a partnerszervezeteket, a partnerségi megközelítés fontossága. Erre is kitértek sokan. Néhány módosító felszólította a bizottságot, hogy rendszeresen jelentsen az Európai Parlament és a tanács felé. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a parlament a monitorozó szerepét be tudja tölteni. Ezen kívül kérték azt, hogy az érintettek és a nemzeti szervezetek rendszeresen tarthassanak találkozókat. Ezen kívül elég sokan kérték azt és támogatták azt, hogy úgynevezett társintézkedéseket kapcsoljunk a segélyekhez. Ezek az accompanying measures néven jelennek meg a szövegben, és hogy jobban bevonjuk a társadalmi szervezeteket és a civil szervezeteket. Aztán ex ante értékelést kérték sokan, hogy húzzuk ki a szövegből. Van néhány olyan terület, amely elég nagy vitára adokot Ezeket még egyeztetnem kell az árnyék előadókkal. Például a társfinanszírozás. Vannak olyan módosítók, amik százszázalékos EU-s finanszírozást kérnek, mások pedig a bizottság javaslatát támogatják, ami társfinanszírozást írna elő. Aztán vannak más javaslatok is, amelyek szintén a társfinanszírozásra vonatkoznak, <clears throat> és önkéntessé szeretnék ezt tenni, azt hiszem, hogy ezeket még át kell néznünk. Másodszorban vannak olyan módosítók, amelyek rámutatnak arra, hogy legyen önkéntes a tagállamok részvétele. Ez is egy olyan dolog, amit még pontosítanunk kell. Én már említettem, hogy múlt hónapban már felmerült ez a téma, és hogy ezzel kapcsolatban igen fontos az, hogy eléggé korlátozottak az erőforrások, ezért aztán mindenképpen gondoskodni kell arról, hogyha önkéntes a részvétel a programban, akkor biztosítsuk azt, hogy megvédjük ezeket a pénzeket, és csak azok kaphassanak belőle, akik aktívan részt vesznek a programban. Harmadsorban voltak olyan módosítók is, amik azt kérték, hogy csak a nemzeti szinten folyó programok kaphassanak pénzügyi támogatást. Ezt január 23-án egy nyilvános meghallgatáson megvitattuk, és a vérésztevő civil szervezetek azt kérték, hogy szerintük szélesítsük ki a támogatottak körét. Aztán van egy módosító indítvány, amely azt kéri, hogy um, ne legyenek olyan szigorúak a megszigorítások az élelmiszer pocséklással kapcsolatban. Továbbá a program költségvetését illetően érkeztek módosítók, van amelyik 3,5 milliárdot kért, van amelyik 5 milliárd eurót, de úgy tudom, hogy itt a szakbizottságban, januárban és februárban elégedettségünknek adtunk hangot a költségvetéssel kapcsolatban. Egyébként a költségvetésben mi nem szólhatunk bele, ez nem a mi illetékességünk. De értem azt is, amikor vannak olyanok, akik azt kérik, hogy még emeljük a keretet. Aztán lesz még egy kérdés, ami vitás lesz. Ez pedig az indikátoroknak a kérdése, amelyek a hatos cikkben jelennek meg. Hogy milyen indikátorral mérhetnénk azt, hogy kinek van szüksége ilyen segélyre, kik élnek a szegénységi küszöb alatt, vajon van-e nemi alapú megkülönböztetés ezen a területen, kik azok, hogyan mérhetjük azt, hogy kit fenyeget ö, szegénység és más szociális indikátorok. Tehát van még néhány kérdés az indikátorokkal kapcsolatban, amit meg kell beszélnem a árnyék jelentéstevőkkel. Aztán az átmeneti intézkedéseknek a kérdése. A, aggódtak sokan azt illetően, hogy a programok nem indulhatnak be 2014. január 1-én, hogy késni fogunk, és nagyon fontos lenne, hogy azok a szervezetek, amik jelenleg részt vesznek a programokban, azok megszakítás nélkül folytathassák a munkájukat. Tehát érkezett néhány javaslat, ami ezt a kérdést próbálja megoldani. Tehát ezt is meg kell vizsgálnunk. Van egy módosító, amely, de csak egyetlen egy, ami azt kéri, hogy dobjuk vissza ezt a javaslatot. Természetesen ezt a módosítót nem tudom elfogadni, mert én azt gondolom, hogy a meghallgatás, a konzultációk a civil társadalommal és a tagok többségének a hozzáállása azt mutatja, hogy igenis szükség van arra, hogy az Európai Unió szolidaritást mutasson azokkal, akik leginkább depriváltak, és akiknek leginkább szüksége van segítségre, hiszen nagyon sokan élnek ma az élelmiszerbankokból. Úgyhogy nagyon rossz üzenet lenne az, hogyha ezt a programot nem folytatnánk. Ez egy nagyon gyors összefoglalása volt a módosítóknak, amik beérkeztek, és azt hiszem, hogy még sok területen javíthatnánk a dolgokon. A következő lépés az az, hogy lesz jövő héten egy árnyékelőadói találkozónk, és a kompromisszumosakat majd áprilisban vitatjuk meg itt, és több ülésünk is lesz az árnyékelőadókkal. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a munkájáért, a segítségért, és azt hiszem, hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó programot állítsunk össze. És az eszközök, amiket eldöntök, valóban az állampolgárok érdekeit fogják szolgálni. A tanács jelenleg párhuzamosan velünk egy programot tárgyal ezzel kapcsolatban. 2,5 milliárdról tárgyalnak, amelyet a több éves pénzügyi keretben állapítottak meg erre a területre februárban. De azért szorosan követjük figyelemmel, hogy mit dönt a tanács még. Köszönöm. Köszönöm a témafelelősnek a szót. Most Őri Csaba kért szót, majd aztán Marian Harkin. Asszony, mindenek előtt ö, ö, tiszteletemet, elégedettségemet szeretném kifejezni, mert Kosztálónak is gratulálok az eddigi ö, munkához. Nyilván nincs könnyű dolga, ami talán egyszerűsíti, hogy a, az alap célkitűzésekben én az az érzésem, hogy alapvetően egyetértünk. Ugyanakkor, ha realisztikusak akarunk lenni, azért nem árt a figyelemmel kísérjük, hogy folyik ugyanez a vita párhuzamosan a, a tanácsban is, és információim szerint jelenleg még mindig van egy blokkoló kisebbség, amelyik magát a, az alapot is megkérdőjelezi, bár úgy tudom, hogy azért komoly munkák folynak ott is annak érdekében, hogy végül is pozitív legyen a, a, a tanács hozzáállása, mi több, hogy akár első olvasatban el lehessen fogadni, és erre szükség is lenne, ha azt szeretnénk, hogy folyamatosan menjenek tovább az ügyek. A saját módosítóimról csak annyit még egyszer aláhúzni, hogy én alapvetően egyetértek és támogatom a, a jelentést. Olyan típusú módosítókat adtam be, amelyek bizonyos értelemben csökkentik a szervezetekre magukra elkölthető pénzeket, tehát minél több jusson a rászorultaknak, és minél kevesebb magukra a szervezetekre. Én úgy látom, hogy semmi esély nincs arra, hogy ne legyen kofinanszírozás az alap tekintetében, és a 85%-os kofinanszírozást azt elfogadhatónak tartom, mi több célszerűnek is tartom, általában nem feltétlenül jók a tapasztalatok akkor, hogyha valami teljesen ingyen megy, minden a, a rászorulók is komolyabban veszik azt, ami, és az egyes országok is komolyabban veszik a feladatukat, hogyha maguknak is be kell szállni. Egy további kérdés, amit nyilván a kompromisszumokban meg kell majd oldani, hogy maga az alap a tagországok számára kötelező legyen, vagy, vagy önkéntes legyen. Na ez az az egyik pont, ami nagyon megosztja a jelen pillanatban a kormányokat, mindkét változata végig kellene gondolnunk, hogy milyen következményei vannak, és milyen biztosítékokat tudunk a saját részünkről ö, ö, betenni az alap sikeressége érdekében. Ugye ez némileg bonyolítja a dolgot, hogy a, egy része a szociális alapból lesz finanszírozó, a szociális alapnál pedig kötelező részvétel van, egyébként pedig a tagországok egy jelentős része jelenleg még azon az állásponton van, hogy önkéntesen csatlakoznának, és a szubszidiaritás jegyében maguk kívánnak megoldani az élelmiszerségi osztásának és eljutatásának a problémáját. Tehát ez még egy nyitott kérdés, és azt javaslom, hogy miközben egymásra figyelünk, közben figyeljük azt is, hogy mi folyik a, a tanácsnál, ha szeretnénk minél hamarabb a végére jutni. A partnerszervezetekkel én alapvetően egyetértek azzal, amit ő, ő, hallottunk. Én olyan módosításokat nyújtottam be, amik világossá tennék, hogy a kritériumokat, az elveket, a szabályokat a nemzeti hatóságoknak kell kimondani, és följogosítják a nemzeti hatóságok a partnerszervezeteket. Tehát mindenféleképpen kontroll alatt és egységes szabályozás alatt kell tartani a dolgokat, de természetesen a partnerszervezetek önálló cselekvésének a feltételeit is meg kell teremteni. Nagyjából ezek a, a, azok a szempontok, aminek alapján módosítókat nyújtottunk be, és mondom, a minden jel szerint kiválóan együtt lehet működni annak érdekében, nem csak annak érdekében, hogy jó kompromisszumokat találjunk, hanem annak érdekében, hogy időben elkészüljünk, és meg tudjunk egyezni a tanácssal, hogy maga az segélyprogramok azok tovább folytatódhassanak. Köszönöm szépen. Um... Marian... Harkiné a szó, utána pedig Cornelissen a Uh, thank you. Well, first of all... Köszönöm szépen. Először köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Nyilvánvaló, hogy nagyon elkötelezett a téma iránt, és úgy tűnik, hogy elég nagy munka vár rá. Nézzék, én nagyon sok mindent támogat gondolatok, amit elhangzott, a helyi élelmiszerellátást, a nemzeti élelmiszersegélyeket, különösen a partnerségét, hogy a pocséklást elkerüljük. De, ami a költségvetést illeti, némányan azt kérték, hogy emeljük. Én azt gondolom, hogy elég az, ami van. A tanácsban jelenleg elég nagy vita folyik, hogyha tudnak arról, hogy lenne valami plusz erőforrás, akkor tájékoztassanak. Mi önkéntességet szeretnénk látni, ha egy ország nem él ezzel a pénzzel, hát akkor jusson vissza ez az alapba, és ne az Európai Uniós költségvetésbe. Néhányan százszázalékosságot szeretnek, mert úgy gondolják, hogy nem tudnak társfinanszírozni pont azok a tagállamok, ahol a legnagyobb szükség van erre a segélyre. Mások pedig azt gondolják, hogy pontosan a társfinanszírozás garantálja sikert. Hát én nem tudom, nem tudok dönteni. Én azt hiszem, hogy ami nagyon fontos, hogy amikor alapért folyamodik valaki segélyért, az ne legyen komplikált ez a folyamat. Azt akarjuk, hogy működjön, mérhetővé akarjuk tenni a sikert. De nagyon vigyázzunk arra, hogy ne hatalmas sok lépcsős folyamat legyen ez a civil szervezetek számára. Aztán a tanácsot illetően szerintem elég egyértelmű üzenetet kell küldenünk annak érdekében, hogy kicsit előre mozduljanak már, hogy nehogy fönnakadjanak valamin, és mi se akadjunk fel semmin. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony, aztán Jezlovjecka asszony. Köszönöm, elnök asszony. Igen, én úgy eh, hiszem, hogy nagyon sok kellemes vitaóra vár ránk ezt illetően, és nem lesz elég az az idő, amit a kompromisszumokra szánunk. Szerintem elég érdekes lesz a vita. Számunkra a zöldek számára kettő nagyon fontos kérdés van. Az egyik kérdés az az, hogy az élelmiszer pocséklást minden áron el kell kerülni. A 226-os módosító kulcsfontosságú ezzel kapcsolatban, és nagyon örülök annak, hogy Harkin asszony is egy hasonlót benyújtott. 20 millió tonnányi élelmiszert dobunk ki évente Európában. 19 és 19 millió ebből teljesen ehető Egyébként az ember azt gondolná, hogyha egy kicsit okosabban forgatnánk meg ezeket az élelmiszereket, akkor lehetőség nyílna arra, hogy mindenkit ellássunk, például az élelmiszerbankokat. Minden olyan eszközt meg szeretnénk adni nekik, hogy közvetlenül felvessék a kapcsolatot a gazdákkal, a szupermarketekkel. A második dolog, ami fontos számunkra, az az, hogy mi tényleg azt szeretnénk, hogyha a pénz azokhoz jutna, akiknek szüksége van rá. Nincs elég pénz, úgyhogy tényleg nagyon okosan kell eljuttatni. Alapvető fontosságú lenne, hogy önkéntes lehessen a tagállamok részvétele. Semmi értelme annak, hogy olyan tagállamokba öntsük a pénzt, ahol nem akarnak együttműködni, amikor így sincs elég pénz szeretnénk egy kis különbséget tenni a társfinanszírozásban. Mi azt szeretnénk, hogyha a gazdagabb országok többet fizetnének, mint a szegényebbek, ezzel is kifejezve a szolidaritásunkat. Ez nagyon egyszerű, ahol több pénz van, onnan jöjjön több, mert hogyha százszázalékos a finanszírozás, akkor pontosan azokban az országokban nem fog elég jutni, amiknek a leginkább szüksége van rá. Egyébként a relatív szegénységi küszöb megszabása. Én úgy gondolom, hogy amikor a szegénységről beszélünk, a relatív szegénységet mindenképpen külön emeljük ki. Ez nagyon fontos, mert ez az alap, a materiális gondokkal küzdőket, a materiálisan depriváltakat támogatja. Szerintem az, hogy vannak olyan szervezetek, és vannak olyan országok, amelyek már jelenleg is erősen függnek ezeket az alapoktól. Például Magyarország, ahol 40 ezren kapnak ilyen támogatást a létező alapokból. Ezt azért figyelembe kellene venni, hogy nehogy ö, egyszerre január 1-én élelmiszer nélkül maradjanak ezek az emberek. Aztán van két technikai aspektus is, amit mindenképpen szeretnék kiemelni. Szerintem a magánszektort is be kell vonni, legyenek ők is társfinanszírozók. Én tudom, hogy a bizottság azt mondta, hogy nem akarja, hogy maguk a segélyszervezetek hozzájáruljanak a segélyekhez. Jó, ezt elfogadom, de azért, ha van egy szupermarket konglomeráció, nemzeti láncolat, vagy, vagy, vagy egy lottó, nemzeti lottó ö, társaság, ha ők hozzá akarnak járulni, hát akkor miért tiltsuk meg nekik? Aztán, hogy leegyszerűsítsük ezt a tagállamoknak. Szerintem támogatnunk kellene a szociális alapok felhasználását is. Aztán lenne egy kérdésem a raportőrhöz. Én láttam, hogy a 10%-on felüli kifizetéseket nem támogatja. Tehát akkor mi történik azzal, amikor ebb ebből ö, pénzt kreálnak bizonyos szupermarketek, mikor megkapják a segélyeket, és ők eladják pénzért, azzal a pénzzel mi történik. Keszgölveszke asszony, tessék. Przewodnicząca. Inicjatywa utworzenia Europejskiego Funduszu Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a kezdeményezés, hogy létrejöjjön egy ilyen alap, természetesen ez, erre szükség van Európában a szegénység eluralkodik. Ezt vissza kell szorítanunk. Nagyon örülök annak, hogy az előadó ilyen jó állásfoglalást készít elő, és a javaslataim azt irányozzák, hogy hatékonyan költsük el a pénzeket. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb embert támogassuk ebből. A 387-es módosítomban azt javaslom, hogy a pénzügyi eszközöket és az élelmiszersegélyeket is a segélyszervezetektől, amit kaphatnának az emberek, közvetlenül a segélyszervezetek adhassák oda a rászorulóknak és itt figyelembe kellene vennünk például a 459-es módosítóban az ÁFA kérdését, hogy mi történik az ÁFA-val. Nagyon sok szervezet nincs abban a helyzetben egyszerűen, hogy ebből a segélyalapból pénzt kérjen, valahogy segítenünk kell nekik. az ellenőrzés, a monitorozás nagyon fontos, hogy kikhez jut el ez a segély, hogy elérjük tényleg a célcsoportokat. Az indikátorokat illetően egy plusz indikátort szeretnék javasolni, hány embert fenyeget a szegénység Európában, beleértve a kiskorúakat is. Ez egy olyan indikátor lenne, amely a 2020-as stratégiában egyébként már megjelent. Az Európai Szociális Alapnak az illetékességi köreit közben tisztáznunk kell, és el kell kerülnünk azt, hogy bizonyos intézkedéseket duplán finanszírozunk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm először is a témafelelősünknek a munkáját, amelyet elkezdett e témában. Ugyanakkor, még mielőtt a módosítaim részleteit ismertetném, két-három dologra hadd emlékeztessek. A jelenlegi aktualitások fényében és annak a munkának a fényében is, amelyet más szakbizottságok is hozzájárulással elkezdtek, mint munkát az MR Costello jelentéshez hozzájárulván különösen az Agri és a Regi bizottságok munkájára besz- gondolok. Ami az Agri szakbizottság munkáját illeti, hasonlóan az érdekeltek hozzájárulásaihoz, a, ezen élelmiszerbankok és más kiosztó szervek véleményéhez, kontextusba kell helyeznünk a helyzetet, és az Európai Bíróság határozatát ismerjük etéren. Igen, erőteljes, állandó impulzusára is gondoljunk a saját szakbizottságunknak. Szóbeli kérdésekre utaltunk, feltettük-e kérdéseket, petíciót indítottunk, a 175-ös cikkre apál a bizottság, de a bíróság határozatát sem szabad szem elől tévesztenünk, mert a módosítókon keresztül, amelyeknek hála mi vissza akarunk térni az előző programhoz, ez a célunk, de nem fogjuk a célunkat így elérni. Az Agri témafelelőse is megértette, hogy sok mindent kell még tennünk abban a szellemiségben, amit az előadónk javasolt, tehát hogy ha vegyük fel a harcot az élelmiszerpazarlás ellen, a jó élelmiszer gyakorlatokat terjesszük, de hogyha csak és kizárólag élelmiszer osztási alapként akarjuk megtartani ezen alapot, az sikertelen lesz, ha így a, ez a célunk. Ha agrárkészletek léteznek, azokat a rendszerbe újra be kell illeszteni. Miért? Mert léteznek ilyen élelmiszer öm, öm, állományok, de a bíróság nem tilthatja meg, hogy ezen élelmiszer készleteket felhasználja az alap. Ha részletekben vizsgáljuk meg azt, hogy milyen érvekkel ö, állnak elő a, azok, akik foglalkoznak a témával, látjuk, hogy bizony sokan örömmel vitáztak a számadatokról. Azon számadatokról, amelyeket maga az Európai Tanács ö, ismertetett. Minden egyes módosító, amely a számokra vonatkozik az MFF terén, ezeket a módosítókat el kellett volna vetni mint befogadhatatlan módosítókat, mert a tárgyalások eleje óta megállapítottuk, hogy a jogalapot és a számadatok kohézióját el kell választanunk egymástól. Nekünk parlamentként remélem a témafelelősel együtt sikerül majd az alap számadatot módosítanunk, de nem a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik ez. A saját szakbizottságunkban is eltérőek a vélemények egyébként a száma, számszerűsített adatokról, és már most el kell mondanom azt, hogyha ilyen módosítókat nyújtanak be, azokat nem tudjuk befogadni. Attól függetlenül, hogy milyen politikai megalapodás született vagy születik a tanácson belül, a mi csatánk az egy kemény csatának ígérkezik. Miért? Emlékeztetnék rá két dologra, hogy miért. Először is, mert az alapot meg kellett volna menteni akkor kellett volna megmenteni, amikor a múltban egy francia-német nyilvános megállapodás született, amely arról szólt, hogy 2014. január 1-től ez az alap megszűnik. Ilyen megállapítás született, és erre az alapra kell, hogy helyezkedjünk, amikor mi tárgyalunk. Aztán az Európai Tanács tárgyalásait követően Berlinbe ellátogattunk, és ott Berlinben megértettük, hogy a tanácson belül az a vita, amely most az európai eh, legrászorultabbak segélyalapráról szól, ez egy kritikus tárgyalásnak minősül, és ezért nagyon fontos, hogy mi a saját témafelelősünk által javasolt alapból induljunk ki. Most három-két-három pontosabb megjegyzést is engedjenek meg. A jogalap kérdésében azt gondolom, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a bizottság javaslata amely a 175-ös szerződési cikkre ö, alapul, azt nem szabad, attól nem szabad ellépnünk, annak maradnia kell úgy, ahogy van, ami a társfinanszírozást illeti, és amelyre nagyon sokan e, utalnak, hát ez egy fogós kérdés valóban, de amikor álláspontunkat kialakítjuk, kombinálni kell különböző, eltérő helyzeteket. Mire gondolok? Sok tagállamban az élelmiszer segély mozgósítása és a legrászorultabb segélyezése egy lényeges, alapvető politikai érv. És Szentler asszony is elmondta tegnap, és rákérdezett Herman von Rompöre pontosan ezzel kapcsolatban, amikor az elnökök értekezletét meglátogattuk, hiszen nyitott volt ez az értekezet, ami a társfinanszírozást illeti tanulságot kell tennünk egyfajta rugalmasságról, amikor erről fogalmazunk. Vannak olyan esetek ugyanis, ahol teljesen abszurd dolog, hogy mondjuk egy társfinanszírozási javaslattal álljon elő bárki miért, mert lehetetlen egy ilyen társfinanszírozás. Viszont vannak olyan esetek is, ahol a támogatás, a segély, amely majd az MFF-ből megszületik, a tanács által megszületik, bizonyára nem lesz képes sem a szükségleteket, sem pedig a gyakorlatokat kielégíteni, amely az adott országokban a múltban létezett. Ezért olyan kormányok is, mint az én kormányom, amelyet, amelyet támogatok az országomban, egyfajta kiegészítő támogatást kell, hogy biztosítson az európai elégtelen összegű támogatáshoz. Ezért szükséges, hogy ez az önkéntes tagállami hozzájárulás lehetőség legyen ami a e, támogatás, a segély elosztásának feltételeit illeti, ott is el kell érnünk, hogy megfeleljen az alapszellemiségének, nem bürokratikus, technokrata alap e, elosztásról van szó, amely három tanácsadó audit beavatkozást igényel ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indítani. Nem, itt a legrászorultabbak cél, célozzuk meg, de a gyakorlatokra, a bevált gyakorlatokra appellálni kell, hiszen a bizottság célja is az, hogy további szociális beilleszkedést, visszailleszkedést, felzárkóztatást támogasson az ingyenes ö, elosztás, valamint a szociális ö, ö, közértek, úgynevezett ö, boltok segítése. Na most egyelőre a ö, jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, de hogy mi lesz a jövő, azt majd meglátjuk. A témafelelőssel kapcsolatban is ellenőrizzük majd még, de egy módosítomra szeretném még felhívni az időt, a felhívni a figyelmet, amely az átmeneti időszakra vonatkozik. Szerintem egy olyan rendelkezést kell elfogadnunk, amely biztosítja azt, hogy az alap működőképes lesz 2014-ben is. Miért? Mert ha nem, akkor egyszerűen egyfajta ö, űrhelyzet alakul ki 2014-ben, és az katasztrofális következményekkel járna a felhasználók szempontjából. Karima Madeli asszonynak adom meg előbb a szát, tessék. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Önnek igaza van. Igaza van, hogy kitért a átmeneti periódus kérdésére, mert 2014 már itt van a küszöbön a lényegi kérdés is. Erről is szólt ön is. A következő. Ugye 2020-ra szeretnénk, szeretnénk legalább 20 millió embert ki szedni, kivenni a szegénységek köréből. Ez szerepel a stratégia 20, a 2020-as stratégiában. Márpedig nem haladunk kellő módon ez irányba, mert akkor, amikor a költségvetésnek a növekedését igényeljük, akkor az azzal támasztható alá, hogy az igény, a rászorultaknak az igénye hatalmas és robbanásszerűen növekedik. És hát nem csak itten szép deklarációkat akarunk tenni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egyre inkább elszegényedik a lakosság, és ezt látjuk tökéletesen az élelmiszerbankoknak a fellépésénél, az úgynevezett épiszké szociáloknál, tehát a szociális fűszerműzeteknél. Azt mondják nekünk, hogy egyre több új emberi arcot ismernek, egyre több új ember jelenik meg, és nem szeretnénk azt mondani, hogy egy szép napon önök, hogyha a munkájukat elveszítik például, akkor nem juthatnak hozzá semmiféle segélyhez, támogatáshoz. Más Máskülönben azt mondanám tehát, vagy másként fogalmazva, hogy egyre sürgetőbb a fellépés. A második téma, az egyszerűsítés témája. Ezt is hangsúlyozta az előttem szóló. Nos, jelentéstevő az, hogy szükség van arra, hogy minden javaslat arra kell, hogy irányuljon, hogy egyszerűsítsük a hozzáférést ezen új alapforrásaihoz. Hála a kedvezményezett szervezetek közreműködésének. A társfinanszírozás kérdése a következő pont. Kérdéseim vannak ezzel kapcsolatosan. Ugye szó esik az eszáról, és azt mondják, hogy ez az alap, ez nem az eszának egy sora lesz, hanem valami más. Tehát jó, létrejön egy új alap, mégpedig úgy, hogy a globális források egy részét átcsoportosítják ilyet, ide, ha jól értettem, akkor az eszából vesznek el, és hoznak két egy új alapot, de ezt teszem fel kérdezőleg is. Ugye egy transferből van szó? Elnök. Na most ö, ö, azt hiszem, hogy a dolgok itt nagyon fontos, hogy világosak legyenek a szakbizottságunkban. Nos, az Európai Bizottság a 175 per 3-as cikkből indult ki. Mit is mond az alapszerződés 175-ös cikkének 3-as pontja? Azt, és itt tulajdonképpen a 18-as pontra kell, hogy utaljak még az alapszerződésben, amely területi kohézióról szól és a szociális kohézióról. A hármas pont pedig azról rendelkezik, hogy amennyiben külön felépésre van szükség az alapok felül, és nem elébe menve az egyéb uniós szakpolitikának, akkor lehetőség van arra, hogy az Európai Parlament eljárjon, stb. stb. Mely alapokra utal itt a szöveg azon alapokra, amelyekről az egyes bekezdés szól, az Európai Unió támogatja cél, strukturális célú alapokkal, lásd a feogát, az emogát, az, e, az eszát és az erfát, de tehát ilyen specifikus alapoknak a segítségével lehet előrelépni. Tehát nem csak az ESA jöhet szóba, hanem az ERFA és az EMOGA is. Tehát ez nagyon fontos a tekintetben, hogy lássuk azt, hogy miért hivatkozik az Európai Bizottság a 175-ös cikk 3-es pontjára. Köszönöm szépen ezt a pontosítást de ezért ezzel együtt nem igazán látom át az egész eszközrendszert, mert hogyha most azt mondjuk, hogy a globális, strukturális alap szolgál forrásként, akkor tulajdonképpen létrejön egy új alap, és a kofinanszírozás tekintetében ugye a struktúrális alapok 50%-os részarányokat ír, ír elő, tehát hogyha mindez beletartozik a struktúrális alapokba, akkor hát ez meghatározza, hogy milyen jogalapon lehet fellépni, és mi történik a 85% esetében, a 95% esetében, például Görögország esetén. De ezzel együtt az merül fel bennem kérdésként, hogy mit is tehetnek azok a tagállamok, amelyek feszült költségvetési helyzetben vannak. Hogyan fogják tudni biztosítani a társfinanszírozást? Nem kellene egy ilyen válságperiódusban Ciprus esetében, például Görögország esetében, stb. stb. országok esetében nem kellene ö, valamilyen módon itt ö, módosítani a szabályokat ahhoz, hogy ö, tudják biztosítani a tagállamok ezen forrásokat, ö, miközben ugye nincsenek meg a források az egyik oldalon költségvetési gondok miatt, a másik oldalon pedig a lakosság egyre rászorultabb. Junius Önös Omázsi véleménye a Regi Szakbizottságban megerősít bizonyos dolgokat. Egyrészt ő kitér az élelmiszer minőségre is, hogy mely élelmiszerek jönnek szóba. Úgy vélem, hogy kisé botrányos az, hogy kivárjuk a a lóhúsnak a megjelenésének a botrányát ahhoz, hogy há, itt vannak felszabaduló árukészletek, ezeket adjuk a rászorultaknak. Nem, azt mondom, hogy a rászorultak ugyanúgy, mint mások jogosultak az minőségi és egészségbiztos élelmiszerekre. Tehát alapvető az élelmiszer minőségnek kérdése. A második kérdés a szociális innovációnak a témája. Ennek a keretében kell elősegíteni azt, hogy a szolidáris fűszerboltok, élelmiszerboltok működhessenek, mert az élelmiszerboltok, ha ilyen módon szociális fellépésűek, akkor segíthetnek igazán hatékonyan a rászorultakon. Tehát ez a második olyan szempont, amelyet ki kell, hogy hangsúlyozom, vagy hangsúlyoznia kell a jelentésnek. Harmadik pont zöld vagyok, és, nem, és mindenképpen fel kell lépnünk a pazarlás ellen. Egy célból viszont modellváltásra van szükség. Hogyan tehetjük ezt meg? Úgy, hogy a rövid láncolatokat célozzuk meg. Mire gondolok a rövid láncok kapcsán? A termelés és forgalmazás körében kell, hogy a lánc hosszát lerövid, lerövidítsük, főként egy olyan válság időszakában, mint amelyet megélünk, ez teheti lehetővé azt, hogy a helyi szolidaritásokat megerősítsük. Ezt szerettem volna elmondani eh, pillanatban, és eh, nagyon várom a kompromisszumos megoldásokat, és azon javaslatokat, amelyek majd megszületnek a jelentés kapcsán. Elnök Petri Lőárdikot hallgassuk meg, utána pedig Elizabeth, eh, Elizabeth Schrötert. Köszönöm szépen, mindenek előtt köszönetet mondani Koszteló asszonynak a munkájáért, és ennek asszonynak is köszönetet mondok mindazért pontosításért, amelyeket az imént hallottunk, hallottunk öntől. Tudatában kell lennünk a következőknek. Olyan munkát végzünk, olyan dolgon dolgozunk, amelyet nagyon sokan várnak, szinte mindenütt az Európai Unióban. Ezzel együtt lenne néhány kérdésem annak ellenére, amit elnök asszony, Beres asszony elmondott, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy az, amiről beszélünk, az olyan jogalapú, és itt utalt ugye a 175-ös cikk 3-as pontjára, szóval nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a jogalap teljes mértékben biztos. Nagyon fontos lenne az, hogy akár az Európai Bizottság, akár akár más szolgálat megerősíteni azt, hogy jó jogalapon gondolkodunk. Ezen felül pedig felmerül az a kérdés, hogy mi lesz a forrása ennek az új alapnak. Csak előirányzatok átcsoportosításában fog majd táplálkozni? Vagy pedig az eszán belül történik egy átalakítása a forrásoknak más utódmódon? Ez lett volna az első nagy észrevételeme témában. A második pedig így hangzik. Átlátom, megértem azt, hogy itt most nem lehet a számokon lovagolni, de ezzel együtt nem szabad, hogy a homályban tapogatozzunk, és számadatok nélkül gondolkodjunk. Máskülönben nem is lenne ez időszerű. Gondoljunk arra, hogy az Európai Parlament most leszavazta a többéves pénzügyi keretet, egyrészt, másrészt pedig konkrét fellépések re vonatkozóan nem állunk elő számokkal, vagy akár csökkentést javaslunk. Mert ugye miről is van szó? Ez idáig csökkentést javasoltak nekünk, tehát ez elfogadhatatlan, és e tekintetben mint egy időkésésben vagyunk, de mindenképpen és mindenképpen erre gondolnunk kell mert hogy azok a civil szervezetek, amelyek ezen a területen dolgoznak, azok konkrét adatokkal dolgoznak, konkrét adatoknak a birtokában vannak, tehát tervezik az évüket, a költségvetésüket a következő évre, és átláthatóságát igényelnek a tervezés tekintetében, ezért van szükségük adatokra, és hát ők maguk is rendelkeznek adatokkal a 20-20-as stratégia, amely kitűzte célul az, hogy 20 millióval kevesebb szegény ember legyen az Európai Unióban. Ez nagyon szép így, de én ennek a célkitűzésnek egyáltalán nem hiszek, ez csak egy hablaty, már 2013-ban vagyunk, és lássuk át, hát nem azt észleljük, hogy visszaszorítottuk volna a nyomort, a szegénységet, hanem pont az ellenkőzéjét, az ellenkezőjét egyre több a szegény, és akár munkavállaló szegény ember, akár nyugdíjas szegény ember, akár a nőknek a körében egyre több az elszégyenedett ember. Ezt látjuk akkor, amikor az élelmiszer bankoknak a publikumát megkeressük. Ez elszomorító. Tehát természetesen azt mondom, reformra szükség van, állásteremtésre szükség van az állásoknak a bebiztosítására, megerősítésre mindenképpen szükség van, de vigyázat, hát a, a célkitűzés egy dolog, de a valóság, amelyet értenünk hétről hétre, pont az ellenkező irányba mutat. A negyedik témaköröm. Azt hiszem, hogy ez egy olyan témakör, amelyben egyetértünk mindannyian, de szeretném aláhúzni én is, elnök asszony, akár csak ön is megtette. Az administratív termeket, terheket csökkentenünk kell egyszerűsíteni kell az eljárásokat, mert ha nem így járunk el, akkor a jogászok, a számviteli szakemberek lesznek mozgosítva azért, hogy a kifizetések megtörténhessenek, így, meg úgy, meg amúgy, tehát csak még bonyolultabbá tennék a rendszert. Fel kell találnunk egy, egy, egy megoldás, egy igazi megoldás a tekintetben is, hogy hogyan lehet elkerülni az élelmiszer feleslegeknek az elpazarlását, az elpazarlás, a pazarlás ellen hogyan tudunk fellépni, ez itt a kérdés, többek között együttműködve a termelőkkel, és főként a forgalmazókkal valószínűleg, hogyan lehet tehát oda jutnunk, hogy a karitatív vagy humanitárius szervezetekkel együttműködve, hogy az embereket szolgáljuk valóban. És végezetül. Értem én azt, hogy nem csak az élelmiszer kérdés körrel kell foglalkoznunk, ez persze elfogadható így, és indokolhatja eleve azt, hogy a források nagyobbak legyenek, tehát értem azt, hogy nem csak az élelmiszer segélyjön szóba, hanem mások is, de ne feledkezzünk meg semmiképpen se, vagy csak háttérbe az élelmiszer segély kérdését. Elizabeth, mondja az elnök, sőt, hát hallgassuk meg, utána pedig magasát kiaszolt. Köszönöm szépen. Őri urat szeretném támogatni, és Harkin asszonyt az önkéntességet illetően. Tehát csak azok az, ország vegye, az országok vegyenek részt, akiket érdekel ez a dolog, különben sem értelme, mert tudjuk, hogy ez az alap egy beleszámítódik az adott állam szociális alapból kapott támogatásába. Tehát ez azt jelenti, hogyha e helyett inkább valami más programot szeretne támogatni a szegénység elleni harcra az egyik tagállam, akkor közben, ha rákényszerítjük kötelező érvényűen, hogy alkalmazza ezt a segélyalapot, akkor a többi helyi program rovására valósítaná ezt meg. És ha vannak olyan tagállamok, akik már a többi programnak találtak más finanszírozási formát, akkor hadd csinálják ezt. Tudom, hogy 19 ilyen tagállam létezik, hogyha Nagy-Britannia és Németország is kötelezően igénybe venni ezt a segélyalapot, akkor már semmi nem maradna azoknak a tagállamoknak, akik eddig kaptak pénzt erre a célra, hiszen Németország hatalmas, és elég sok rászorulónk van. Én kiszámoltam, akkor csak Németországba 500 millió euró kerülne, hogyha a bizottság kritériumai alapján dolgoznánk. Tehát Németországban azonban vannak helyi rendszerek, nagyon sok önkéntes vesz részt ezekben a rendszerekben, működnek ezek a rendszerek, nagyon elkötelezettek a résztvevők. Most miért romboljuk le ezeket? Csak azért, hogy kötelezően bevezessük ezt az EU-s rendszert. Tehát ez Németországban van így, aztán más országokban másképp néz ki a helyzet. De én kiszámoltam, 19 ország van, aki szeretne valami átmeneti megoldást, de vannak olyan országok, ahol teljesen eltér a helyzet. Pontosan ezért az önkéntesség alapvető fontosságú. A második dolog, hagyj vessem föl, vannak olyan módosítók, akik ki akarják húzni az operációs programok futtatásához szükséges értékeléseket. Ezt nem említette az előadó. Én évekig dolgoztam a struktúrás alapokkal, szerintem ez elképesztő javaslat, hogy az európai adófizetők pénzére egy ilyen javaslat szülessen. Én úgy gondolom, hogy egy minimális szabályzás, ami a többi alap rész, eh, részéről is működik, itt is kell, hogy működjön. Aztán elmondták, hogy a válság eh, övezetekre nem jó ötlet a társfinanszírozás. Hát hagyd mondjam már, a bizottság javaslatában van egy mechanizmus erre, ez ugyanaz a mechanizmus, ami létezik a strukturális alapban is. Csak hogy nagyon sok módosító érkezett, ami azt kéri, hogy ezeket, ez erre vonatkozó szövegrészeket húzzuk ki a szövegből. Véleményem szerint ennek semmi értelme. Ha kihúzzuk ezt a mechanizmust a szövegből, Ha valaki ellenzi a makroökonomiai kondicionalitást, nincs értelme ezt a mechanizmust kihúzni. Semmi értelme. Talán az előadó mondhatná erről valamit. Aztán az erőforrások szűkösségét illetően, hát ez így van. Az államháztartásokban egyszerűen így működik a dolog, hogy mindig van egy keret, nem mondhatjuk azt, hogy erre vagy erre van szükség, és azt mind megkapja az ember. Tehát a lehető legigazságosabban járjunk el a rendelkezésre álló költségek, erőforrásokkal. Próbáljunk egy optimális eredményt elérni. Ezt kell szem előtt tartani az alapoknál. Köszönöm. Morán Sártyi asszony, aztán pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy az első pont, amelyben minnyájan egyet kellene, hogy értsünk, az az, hogy a szolidaritás értéke Európa alap értéke, ahogy Elizabeth Schröter asszony is elmondta, hogy nemzeti vagy európai szinten legyünk, bárhol is ö, legyünk, ez egy olyan kérdés, amelyben a szolidaritás kérdésében elengedhetetlenül egyet kell, hogy értsünk milliónyi európai polgár számára. Ez az első gondolat, másrészt pedig statisztikák nem állnak rendelkezésünkre, és eltűnődöm azon, hogy néha nem hajtja -e az, ez egyes emberek malmára a vizet itt Európában is, meg aztán a tagállamainkban is. Hiszen az igények folyamatosan növekednek. Múlt pénten karitatív szervezetekkel töltöttem a napom, és elmondták, hogy vidéken több mint 30%-a az éle, a, a, a, a különböző ö, reggeléknek, ebéneknek vagy vacsoráknak pontosan ilyen szociális alapon kellene, hogy kiosztásra kerüljön. Ez múlt pénteken történt, ez nem valami ö, régi dolog, nem ha nekem nem mondták volna a szervezetek képviselő, hogy 30 százalék, el se hittem volna. Úgyhogy valahol egyrészt az alapokat a szolidaritás ö, szolgálására kell felhasználnunk, és ahhoz, hogy ez így legyen, pontosabb statisztikákra van szükségünk. Igen kényes, rendkívül kényes ám a helyzet. Én is e, ilyen irányba nyújtottam be módosítókat, hiszen maguk a karitatív szervezetek is azt mondják, hogy jaj, jaj, ezzel majd sokkal több munkánk lesz, mint az előtt. Rendben, de valahogy valamilyen szinten vissza kell csatolni a tagállamokból, a nemzeti tagállamokból. Harmadik gondolat. Ezen legrászorultabbak segély alapját erőteljesen megmódosítottuk, amikor Őri Csaba úr és Elizabeth Schröter elmondják, hogy igen, egyes tagállamoknál nem feltétlenül akarnak a tagállamok ilyen alapokat felhasználni, rendben, egyetértek velük. De mégis, igenis van az egyetemeken is szinte szociális bolthálózat, ABC hálózat. Ez azt jelenti, hogy a válság egyre inkább és egyre fokozottabban beháló, begyűrűzik, és egyre több embernek van szüksége ilyen segítségre. Ha ilyen nagy az igény, akkor a számok versenye az nem arról szól, hogy mi számháborúzunk, hanem arról, hogy igenis szükségünk van számadatokra. Hogy lehet kielégíteni az igényeket akkor, amikor a becslések szerint a finanszírozást csökkentik egy milliárd euróval. A rendelkezésre álló összegeket egy milliárd euróval csökkentik, ugyanakkor a terhek fokozódnak. Egyre több ö, ö, oktatás, ö, diétás oktatás, ö, lakástámogatás, ö, ruházati támogatás. Persze az élelmiszer ö, osztás még mindig prioritást élvez, de az alapból egyre több területet kell lefedni. Én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy ez a fajta számháború, ez itt nem politikai vita. Nem is szabad, hogy politikai vita legyen, ez a mi felelősségünk. Miért? Mert védenünk kell az alapját, az eszenciáját magának, az alapnak. Filip Bulannal egyszerűsítési módosítókat terjesztettünk be, mert egyszerűbbé kell tenni az alapot, pontosan azért, hogy az igényeknek megfeleljünk. Köszönöm szépen Costello asszonynak a munkáját, és tudom, hogy nagy figyelemmel fogja követni a mi gondolatainkat. Most a bizottságnak adom meg a szót, de előtte még emlékeztetek arra, hogy ami a számok kérdését illeti, eh, persze nem kell itt politikai leckét adnunk egymásnak. Persze, ha szívünkre hallgatnánk, akkor az előző költségvetésre appellálnánk, és a 40%-os csökkenés, amelyet a bizottság javasolt, hát persze, az rendben, de egyesek és mások is megpróbálják ezt a fajta számháborút beindítani, de hát ez nem elfogadható valóban a jelenlegi szakbizottságban sem. Jelangi asszony szeretne szólni, és ha igen, akkor legyen szíves pontosítani mindannak fényében, amit a vita alatt elhangzott, hogy mi az álláspontja a bizottságnak, például a jogalap kérdésében. Yes, I will start with the precise... Igen. Pontosan ezt szerettem volna tisztázni. Az az alap, amit a bizottság javasolt, egy szociális kohéziós eszköz. És a 175 szik 3-as bekezdése alapján született. Azokra a populációs csoportokra vonatkoznak, akik a leginkább veszélyeztetettebbek, egyfajta űrbe estek a kohéziós politikában eddig. Azért javasoltunk egy olyan alapot, ami kötelező jellegű lenne minden tagállamra, mert a legdepriváltabbakat célozza mindenütt, akárhol is legyenek. A kísérő intézkedéseket illetően igen. Az, hogy valaki deprivált és élelmiszerhez sem jut, ez, akikre ez igaz, azoknak célozzuk ezt az alapot. Mert ez az alapja annak, hogy elérjük ezeket az embereket. És azt szeretnénk, hogyha kimozdítanánk őket a szegénységből. Ami az egyszerűsítést illeti természetesen ez az alap a kohéziós politikába illeszkedik, tehát a kohéziós politika kitételeit kell, hogy kövesse. Ennek egyik alapköve a megosztott menedzsment. Mi tudjuk, hogy ez nem egyszerű. Elég hosszú egyébként a tervezet, de megpróbáltuk minden olyan részét egyszerűsíteni, amit lehetett. Például egyszerűsített költségkezelés, az auditálás, az külön erre az alapra specializálódott, ez azt jelenti, hogy a depriváltakat, magukat nem auditáljuk. Hogyha a szociális alapokat kezelők bánnának ezzel az alappal is, akkor ez egyszerűsíteni az eljárásokat, és persze ez meg is oldható. Financing. Um... A társfinanszírozást illetően. A társfinanszírozás is az egyik alapköve a kohéziós politikának. Egy részről ez plusz erőforrásokat teremt az alap számára, és azoknak az országoknak az esetében, amelyeknek költségvetési nehézségei vannak, azoknál megfejeljük a társfinanszírozást, és 95%-os lesz a részünkről. A javaslat egy 11%-os előfinanszírozást ír elő, ami a készpénzmenedzsment terhét csökkenti, és ez a 11 százalék lehetővé teszi a szervezetek és a tagállamok számára, hogy még a következő költségvetési év előtt visszatérítéseket kapjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentéstevő asszonyi a szó. Thank you, Chair, and again, thank... Köszönöm szépen és minden résztvevőnek köszönöm ezt az érdekes vitát. Elég sok közös pont merült föl, de azért van néhány kérdés, ahol az ördög a részletekben rejtőzik, és majd megpróbáljuk ezeket kompromisszumos módosítókkal megoldani. A közös pontok, amik többször is fölbukkantak itt, ahogy ezt ismertettem korábban, az egyszerűsített eljárás. Igen, ez nagyon fontos, és majdnem mindenki említette itt ma. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Schröter asszony is mondta, hogy az értékelés nagyon fontos, és biztosítani kell azt, hogy beszámoltathatóak lesznek a támogatottak. Tehát az egyszerűsítést azt én a pályázatokra is értettem, és az elbírálásra is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt valahogy meg kell próbálnunk összefésülni a módosítókból. Mindenki említette azt, hogy ennek az alapnak az a célja, hogy a leginkább rászorulók kapják. Sokan utaltak a 2020-as stratégiára. Szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az EU-ban 43 millióan élnek szegénységben, és további 120 millióan, akiket fenyeget a szegénység. És az EU 2020-as stratégia nem fedi le ezt az egész populációt. Ez az alap arra vonatkozik, hogy az alapvető szükségleteit kielégítse az embereknek a bizottság is mondta, hogy um, ha az elérhető szolgáltatásokkal élnek az emberek, akkor ezen keresztül a szociális alapból is kapnak támogatást. Ma nagyon sokat vitáztunk arról, hogy vannak még olyan területek, ahol megoldásokat találnunk. Például azok az országok, amelyek jelenleg a programokban részt vesznek, nagyon aggódnak, hogy a társfinanszírozás feltételeinek nem tudnak majd megfelelni, és kiszorulnak. Mi megpróbáljuk elhárítani a részvétel elől az akadályokat például az önkéntes társfinanszírozást, magán kófinanszírozást és más innovatív megoldásokat is javasoltak. Ezeket meg fogjuk vizsgálni, és részletesen foglalkozunk velük. Ami az indikátorokat illeti, sokat vitáztunk erről, arról is, hogy pontosan hogyan szabjuk azt meg, hogy ki kapjon az segélyekből. Szerintem nagyon fontos, hogy az indikátorok olyan megbízhatóak legyenek, hogy tényleg azt biztosítsák, hogy a legrászorulóbbakat fedjék le az érintett országokban. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek ez a célja. Vannak olyan módosítók, az elnökasszony említett például az agri módosítókat, hogy vegyük számba az állat állományt, és ez is megjelent a módosítókban, és hogy ezeknek a költségét fedezzük. Azon kívül a társfinanszírozás jelenleg a társfinanszírozás, ezen a, vannak olyan területek, ahol a társfinanszírozás nem követelményt, tehát ami az önkéntes részvételt illeti, azt hiszem, hogy elég vitás lesz. A bizottság már említette, hogy minden országban segíteni akarják a deprivált rétegeket. Valóban én például Manchesterben ellátogattam élelmiszerbankokba, és így aztán látom, hogy az Egyesült Királyságban ö, sérelmezik, hogy ez a program nem ö, érhető el számukra. Mert ha elérhető lenne, akkor kaphatnának még támogatást, csak nem tudják állni a társfinanszírozási költségeket és az a program, amiben már részt vesznek, az elég nagy terheket nő, no, ró azokra a szervezetekre, amelyek részt vesznek a programon. Cornelissen asszony. Azok a módosítók, amik felvetik annak a lehetőségét, hogy megfizettessük az élelmiszert, hogy a valós költségeknek ez a 10%-kal legyen az ára, Hát én kiegészítettem ezt a módosítót, ez inkább egy hozzájárulás lenne. Ha kötelezővé teszük ezt, és hogy visszafolyjon ez a pénz a segélyszervezethez, akkor ez a 10% ez egy elhanyagolható összeg lenne. Az elképzelés emögött nem az, hogy pénzt szerezzünk, hanem az, hogy a vég a végfelhasználóknak adjunk esélyt a méltóságra, hogy ne kelljen úgy érezniük, hogy teljesen ingyen kapnak dolgokat, hanem legyen lehetőség hozzájárulni. Be worked out, and again, I think that during the um, forthcoming meetings. Úgyhogy erről még beszélhetünk. Aztán, ami a költségvetést illeti Mindenki egyetért abban, hogy a költségvetés nem elegendő, de ahogy az elnök is ismertette, bár abban egyetértünk, hogy nem elegendő, és megpróbálhatjuk befolyásolni azt, hogy mit történik a tanácsban ezzel kapcsolatban, és a jogi keretekben. Ugyanakkor Nincs arra jogosítványunk, hogy beleszóljunk a költségvetésbe. Um, think Mrs. Harkin then asked in relation... Harkin asszony. Ön kérdezte, hogy a tanácsban hogy áll a helyzet. Én úgy gondolom, azt tudom, hogy a tanácsban elég kérezett vita folyik. Ellenzik bizonyos tagalomok a programot, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy teljes egyetértés lesz majd a tanácsban. Ezért aztán nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság és a parlament egyértelmű támogatásáról biztosítsa ezt a programot. És hogy bebizonyítsuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ennek a programnak a jogi alapja nehogy veszélybe kerüljön bizottság. Köszönöm a munkájukat a javaslattal kapcsolatban, és azt is, hogy rendelkezésünkre álltak a válaszadásban. Nagyon jól együttműködtek velem és a munkatársaimmal. Látom, hogy a bizottság mindenképpen egyszerűsített eljárás szeretne, de úgy gondolom, hogy a képviselők úgy gondolják, hogy még lenne mit egyszerűsíteni. Ugyanakkor Morán Sártyi asszony ön is mondta, biztosítanunk kell, hogy a statisztikák alapján cselekedjünk, és hogy monitorozhassuk az eredményeket, hogy elszámoltathatóság az megvalósuljon, de ugyanakkor a civil szervezetek és a szervezetek, akik ezen a területen működnek, ők önkéntes alapon működnek gyakran, és részmunkaidőben. Biztosítani kell, hogy nem őket terheljük az administratív terhekkel. Én úgy gondolom, hogy még sok mindent kell tennünk az 517 módosítóval, és a még várhatókkal, amik az Agri, a Régi, a Költségvetés és a FAM szakbizottságból érkeznek. Szívesen nézek a munka elé az árnyék jelentéstevőkkel és minden kollégával, annak érdekében, hogy jó javaslatot tehessünk, és együttműködhessünk az elnöksége. Végül, hogy mondjam el, hogy szorosan együtt szeretnék működni az ír elnökséggel, és remélem, hogy bár az ütemter nagyon szoros, mert a kompromisszusokat áprilisban szeretnénk újra itt látni az, az asztalunkon, azért együttműködhetünk, és követjük a párhuzamos tárgyalásokat a tanácsban. Úgyhogy köszönet mindenkinek, és alig várom az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Én csak egy dologra szeretnék még kitérni, mert hogy erre ő nem tért vissza. Nevezetesen, nevezetesen Söter kollégánőnk által megfogalmazott dologra utalnék, talán érdemes erre visszatérnünk röviden. Tudom, nem igazán gyakori eljárás az, hogy a jelentéstevő szavai után még az ember szót kérjen, de mégis ezt most megtenni Ez a program a legrászorultabbnak a embereknek a programja, Tudjuk, hogy mennyit kellett harcolnunk ahhoz, hogy ez létrejöjjön, és a szakbizottságunk nagyon messze menően oda kell, hogy figyeljen, hogy ne szelámízzuk le a ö, szolidaritás fogalmát, ne hagyjuk azt, hogy ezt szétcincálják. Ugye ismerjük a 2020-as stratégiát, és ö, ugye ez felmerült már annak kapcsán ö, az, hogy célkitűzés legyene, önálló célkitűzés, a szegénység elleni harc vagy sem, és ö, a szubterjő szám szabályokat ismerjük a, valamennyien, de ö, elismerése került az, hogy a szolidaritásnak az érvényesítése az unióban azt jelzi, azt jelenti, hogy az uniónak is mozgosítania kell magát, nem csak a tagállamoknak a szolidaritás jegyében. A szolidaritás az európai szinten, a válság periódusában azt jelenti, hogy kiki átlássa, hogy a válság egyik nagyon fontos eleme az, hogy a makro gazdasági egyensúlytalanságokon túl mi történik a tagállamokban. Ugye az egyes államok azt mondhatnák akár, hogy ők a saját szegényeikkel foglalkoznak, a többi országéval nem. Pedig nem szabad, hogy ebbe az irányba menjünk, de mégis ezt a gondolatmenetet végig kell futtatnunk, mert hogyha nem látjuk át ennek a gondolatmenetnek a hatását, akkor oda fogunk jutni, hogy vannak a gazdagok, akik azt mondják magukról, ők gazdagok, gazdagok, nincs szükségük a szegényekre, merjünk merészek lenni és végig gondolni ezt ilyen ö, fogalmak mentén és ezt megkérdőlezni a szolidaritás, hogyha így gondolkodnánk, így gondolnának egyesek tovább. Tehát nem akarok itt most filozófiai szempontok alapján érvelni, de mégis a szolidaritásnak a gyakorlása azt igényli, hogy következetesen lépjünk fel, és megalapítsuk azt, hogy a szolidaritás mindenki számára kötelező, minden tagállam számára. Máskülönben nem jön létre a szolidaritás. Nem lehet szolidárisnak lenni úgy, hogy csak egyekek, azok mások nem. Értjük Elizabeth Schroeder okait. No, uh, uh, we will have the debate next time. Nem, majd legközelebb vitázunk. Elizabeth. Lesz, lesz még alkalmunk Elizabeth erről beszélgetnünk. Ezzel kapcsolatosan még annyit, hogy április 22-én vizsgáljuk meg a kompromisszumos javaslatokat, és a másnapon, tehát 23-án fogunk szavazni, megpróbáljuk tartani ezt az ütemezést, amennyiben valóban arra törekszünk, és hát arra törekszünk, hogy az írelnökséggel a tárgyalásokat le tudjuk folytatni. További napi rendi pontok, ezek rövidek lesznek. A 25-ös alatt látjuk azt, hogy beszámoló születik a pénzügyi kerete kapcsolatos egyeztetésekről, mint valamennyien tudják, február 7-én és 8-án az EIT, az Európai Tanácsnak az ülésén az állam és kormányfők megállapodtak abban, hogy milyen számokat tartanak kívánatosnak. Ugyanakkor nagyon nagy mértékben beavatkoztak a jogalkotási folyamatba, vagy legalábbis jogalkotási természetű dolgokba, akkor, amikor olyan következtetésekre jutottak, amelyek elébe mennek bizonyos dolgokok, jól lehet, ezek a témák, ezek az együttdöntési eljárás hatája alá tartoznak. A pénzügyi többéves keret hat fejezetről rendelkezik, meghatározza a tervezett a számokat, és ezeket kell most majd jogalkotási aktusokba önteni. Ami a maximális összeget illeti, a felső küszöböt, mint tudják, 8 os volt a csökkentés ahhoz a javaslathoz képest, amelyet az Európai Bizottság tárt elénk kötelezett vállalások területén, és 9%-os volt ez a csökkenés a kifizetési előnyösszatok tekintetében. Mindez azt jelenti, hogy a kifizetések, illetve az elő, a kötelezettségvállalási előnyösszatok az állam és fők javaslata szerint ö, ez így alakul, az Európai Parlament ezen maximális összegeket nem kérdőjelezte meg, mindennek az alapján az EU GNI-nek egy százalékát fogjuk felölelni e, a mozgósított összegek tekintetében a vállalások területén, és 0,95 század lesz ez a GNI e arányosság a kifizetések tekintetében, azaz az 1987-es adatoknak a szintjén fogunk mozogni. Felmerült ezen felül egyéb politikai szempont is, illetve a rállóknak a kérdése, a fennmaradó előirezatoknak a kérdése, ezek is a tárgyalás alapját képezik, illetve az egyenleg, az idei év egyenlege is még itt függőben van szinte fölösleges, hogy emlékeztesek arra, hogy az Európai Parlament állásfoglalást szavazott meg a múlt héten e témában, és az Ample szakbizottság ugyanakkor egy sor következetéssel szembesült, és szembesül, ezekről már a madi délelőtt során beszéltünk, miről is van szó, arról, hogy létezik egy kezdeményezés a fiataloknak a javára. Ennek a keretében 6 milliárdos forrás irányoztatik elő, Továbbá az Európai tanácsnak a döntését egyéb szempontból is figyelembe kell vennünk, nevezetesen az Európai Globalizációs Segélyalap tekintetében, és ugyanígy figyelembe kell az EIT döntését vennünk a rászorulók alapja témájában. Hol is tartunk ott, hogy ugye múlt héten megszavaztunk március 13-án egy állásfoglalás, most pedig arra van szükség, hogy a EIT következtetéseinek az átvezetése megtörténjen a jelenleg is vitát képező jogalkotási aktusokban. A JEI, a Youth Employment Initiative, a fiatalok javára, a foglalkoztatása javára indított kezdeményezés az egyik érintett téma, a másik pedig az, hogy emlékeznek, megfogalmaztuk a felhatalmazásunkat a tárgyalásokra, kettő javaslat tekintetében március 12-én módosítások születtek, ez egyik módosítás érinti az ESZ-át, amelybe bekerült a bizottság javaslatában egy új preambulum bekezdés, három paragrafus, három bekezdés ezen kívül, három cikk, és figyelembe véve a jeinek a műfaját, illetve egy új fejezet is bekerült null cikkkel, és módosította a bizottság még a mellékletet is. A CPR is érintett, tehát a Common Provision Regulation, a közös rendelkezési rendelet e tekintetben a bizottság öt cikket módosított, egy mellékletet, és hozzá épített még egy újabb mellékletet is a javaslatához. A koordinátorokról, koordinátorokkal mindenről beszéltünk, és mindez lehetővé kell, hogy tegye, hogy módosítsuk a felhatalmazást az alapfelhatalmazáshoz képest, mert hogy ugye a korábbi bizottsági javaslat alapján alakítottuk ki ezt a felhatalmazást. Egyeztettük a többi politikai frakcióval angol nyelven, csak angol nyelven elnézést kérek minden kollégától, de tudjuk, hogy időnként ezt az eljárást kell, tehát csak az angol nyelvi eljárást kell ö, választanunk az idő hiányában, tehát március 25-e déli időpont a határidő arra, hogy a politikai frakciók beterjesszék a javaslataikat, elnézést a rövid határidőért, amely tehát múlt, ö, jövő hétfőn testülsül meg. Szóval lehetségesek a különböző módosítók, de ö, nyilván, hogyha lehetséges, akkor a frakciók kellene, hogy mederbe öntsék ezeket a javaslatokat. Ezek után pedig összeül majd közösen a két jogszabály tárgyaló delegációja, tehát az ISF és a CPRE, az SAI e és a közös rendelkezéseké, a jelentéstevőkkel, az árnyék jelentéstevőkkel, mind erre, vagy a 15 héten, vagy pedig a 16. hét elején kerül majd sor. Feladatunk az lesz, hogy kidolgozzunk kompromisszumos módosítókat, közelítsük a két jogszabályt. Ez vezethet majd oda, hogy április 22-én, illetve 23-án szavazzunk az amplban a felhatalmazásról ezáltal tehát felül tudjuk vizsgálni a felhatalmazásunkat az ISF témájában, az ESA témájában, és adott esetben módosítjuk a CPR javaslatainkat. Hozzáteszem még mindehez azt is, hogy az elnökök konferenciáján felvetettük azt, hogy erősítsék meg az OMP szakbizottság kizárólagos felhatalmazását az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés témájában. Ezt szerettem volna önöknek elmondani ezekben a kérdésekben, tájékoztató jelleggel. Vannak-e észrevételek, kérdések? Önökhöz fordulok. Vagy minden szép és jó, és akkor az cikről 250 módosító születik majd? 26. 26-os napi rend. A következő témánk, beszeretnék számolni, a tanácsal folytatott tárgyalásokról, a társadalmi változás és innováció programjáról. Ennek a tárgyalásnak az a célja, a PSCI tárgyalásokról a 70-es cikk eljárási szabályzata alapján, arról, hogy 20, február 21-én milyen tárgyalások folytattak, ami a tárgyalási mandátum kérdését illetve Jutta Steinök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Február 21-én volt az utolsó trialógus. Ez volt egyben az első megbeszélés az ír soros elnökséggel. Úgy tűnik, hogy elkezdtünk elő előre haladni. Az előző fél évben nem sok minden utalt arra, hogy előre haladnánk, de megegyeztünk a tanácssal abban, hogy inkább politikai párbeszédet folytatunk a tanács, a tanácsi elnökség bizonyos témákban ellenzi a parlament véleményét, például az EURES programban a határon át nyúló programokat ellenzik. Ezt illetően a bizottságnak a javaslata az volt, hogy a szociális alapból finanszírozunk, ezt a tanács nem támogatja, de azért, eh, ahogy ez a múltban is volt, a határon átnyúló partnerségeknek a létét biztosítsuk, eh, az alapvető kérés volt a parlament részéről. Ami a többi prioritást illeti, nem volt még előrehaladás, Április 11-én lesz a következő találkozó, és mi biztosak vagyunk abban, hogy tovább lépünk. A parlamentnek az a véleménye, hogy jól előkészültünk, és nagyon reméljük, hogy a tanács a legfontosabb prioritásaink ra majd rábólint. Majd akkor is csak akkor sikeresek lehetünk. Köszönöm az árnyékelőadóknak, és az elnökségnek is. Én úgy gondolom, hogy a tárgyaló csapat nagyon jó volt a titkárság részéről is. Tökéletes. Bárki szeretne tisztázó jellegű kérdéseket, megjegyzéseket tenni, ha nem, akkor az eszára térünk át. Az Európai Szociális Alappal kapcsolatban tegnap ültünk össze a 12. trilógus alkalmával. 12. volt ez a három oldalú egyeztetés. A titkárság és a témafelelős között eltérő vélemények vannak a 12. vagy 11 egyeztetés számadatáról, de az biztos, hogy elnökként én azt mondom, hogy a tizen már túl vagyunk. Mohan Sartier asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nem az jelenti itt a problémát, hogy hány trilógus tartottunk, vagy sem, hanem hogy hogy haladunk. Az első kérdés, amely igen problémás volt a tanácssal tegnap este, az az a két pont, amelyel kapcsolatban a szakbizottságunk is már véleményt alkotott, igen szigorú vélemény volt ez, 25%-a a kohéziós alapoknak, amely a szociális kohézióhoz az ESZA alá tartozik, és a 20% az ESZA-ból, amely a szegénység elleni küzdelemre kívánja az összeget fordítani. Hát bizonyít ütközések voltak e két számadat körül. körül. Mi szeretnénk úgymond egyfajta szen, szentélyben megőrizni a ö, szociális alapot. Itt nem a tagállamoknak akarunk kedveskedni vele, sem pedig a tanácsnak. Mit látunk mi a tárgyalások alatt? Tegnap este azt láttuk, hogy akármilyen módosítóról beszéltünk, mindig ellenállásba ütköztünk. A 25 százalék kérdésében, amely a, a kohéziós alap ESZA allokációját illeti, és az ASZO ESZA allokáció 20%-át a szegénységi küzdelemre. A másik ütközési pont a hármas cikk körül alakult ki, nagyon sokat vitatkoztunk róla. A bizottság és az Európai Parlament teljesen egy ö, véleményem van, ami a hatályt illeti. A tanács viszont prioritás, beruházási prioritást kíván kialakítani, pedig ez teljesen ellen, el, ellenébe megy a hármas cikknek. Azt kérdeztük meg a tanácstól, hogy milyen tagállamok támogatják ezt a jellegű, támoga, ezt a jellegű módosítást, de semmiféle választ nem kaptunk. Másrészt pedig azt is megkérdeztük, hogy amennyiben ezen a címen változtatnak, akkor a hármas cikket két részre kellene ö, osztani, mert hogy lenne egy első rész, ahol beruházási prioritásokat fogalmaznak meg, a második részében pedig a hármas cikknek a beruházási prioritások bővülnének. A tanácsnak majd még vissza kell térnie a parlament felé, minél gyorsabban a világos válaszsal. Harmadik nagy tematika, amiről beszeretnék számolni, elkezdtük az eszmecserét a négyes cikkről. A négyes cikkel kapcsolatban megint csak egy teljesen számunkra sarkalatos és mm, tárgyalás tárgyát nem képezhető témára tértünk vissza. A tanács mit akar? Be akarja vezetni azt, hogy el lehessen számolni, mint szociális eh, kiadást, mint ESZA kiadást, azon eh, ERFA alapot, amely szociális érdekeket képviselne. Márpedig ez mit jelentene? Az, hogyha például bölcsödét vagy kórházat építenek, amely úgymond szociális ö, erfa alapból lenne ö, megépítve, akkor az bekerülne az ez a 20%-os keretösszegében. Márpedig mi ez ellen abszolút teljes mértékben ö, fellázadunk, nem. De a tanács viszont a 25 százalékos és a 20 százalékos igényeinktől zárkózik el teljes mértékben. Ezen a négyes cikkkel kapcsolatos ö, tárgyaláson mi nem vagyunk hajlandóak elállni az eredeti mm, elvünktől, viszont falba ütközünk, a tanács falába. Aztán a négyes cikk hármas bekezdésével kapcsolatban is van mit mondanom. Oda beillesztéseket ö, ö, helyeztek el, pontosan azért, hogy a koncentrációs, tematikus koncentrációs mechanizmus ö, ö, son változtasson a tanács módosított ö, szociális innováció ez valamint a határokon átnyúló együttműködés ezeket nem számolnák be, nem kalkulálnák bele a tematikus koncentráció kiszámításába. De vajon miért? Miért próbálják meg így kikerülni az eredeti szöveget? amelyel kapcsolatban mi már pozitív véleményt fogalmaztunk meg azért, mondja a tanács, mert ezzel gyorsítaná meg a kis tagállamok kérésének kezelését. Hát, amikor mi úgymond a tanács beillesztéseit, kiegészítéseit megvizsgáljuk, és azokat a módosítókat, amelyeket a mi szakbizottságunk nyújtott be, hát bizony nem csak a kis tagállamok igényéről van itt szó, ezért kérdeztük meg a tanácstól, hogy mit értenek a kis tagállam fogalma alatt. Egyelőre látjuk, hogy a választ még nem kaptuk meg, és látjuk, hogy a tanács bizony még ilyen módon próbálkozik. Akár 11. akár 12. trilógusra is került sor, azt látjuk, hogy a tanács, a trilógus a tanács szempontjából és a mi szempontunkból is rosszul rosszul zajlott, nagyon keményen köti mindenki az ebet a karóhoz, és ütközünk. Mi az Európai Bizottsággal teljesen egy hullámhosszon vagyunk a tárgyalások során, és a tanács van a másik oldalon, azon is eltűnődünk néha, hogy a tanács végső célja nem az-e, hogy a magát, az eszát ássa alá a 2014-20-as időszakban. Annyira elérkezett a töréspont a mi szakbizottságunk részéről, és ezt támogatja a tárgyalási csapat, a parlament, valamint az Európai Bizottság is, hogy oda jutottunk, hogy szintet váltsunk, ami a tárgyalási csapatot illeti, és azt szeretnénk, hogy ezen túlmenően a trilógusra a biztosokat, az európai illetéket biztosokat, Andor Lászlót és Johannes Hunt hívjuk meg, valamint az illetékes ír szakminisztert hívjuk meg, mert azt látjuk, hogy nagyon nehezen tudunk, tudjuk a mi jövőképünket, a mi véleményünket az ESZ-val kapcsolatban átvinni a tárgyalásokon. És itt valahol magáról a szociális Európáról beszélünk. És valahol még finomítom a helyzetet, hogy mennyire kemény volt a tegnap esti trilógus. Még egy ultimátumot. Ultimátumról beszélünk most. Mi most a negyedik tárgyalási öm, oszlopról beszélünk, amelyet a tanács még mindig nem töltött ki. Üres az a táblázati negyedik ö, ö, oszlop. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a túl lájtos, trilógus megközelítés eh, már elfogadhatatlan, véget kell ennek vetni, és hétfőn dél, az az ultimátum, ameddig várjuk a tanácstól a válaszokat az eddigi kérdéseinkre. A következő háromoldalú egyeztetésre szerdán 27-én fogunk elmenni, hétfő ugye 25-e, várjuk délig a visszajelzést a tanácstól, tehát szerdán 27-én 18-án, 18 órakor fogunk az asztalhoz ülni újra, aztán lesz még már, máj, április 18-án és április 22-én két újabb trilógus. Hát a leghűbben szerettem volna beszámolni arról, ami tegnap történt. Alejandro Szerkasz. Tres cosas breves. Köszönöm szépen. Három rövid dolgot szeretnék elmondani. Az első, Elizabeth nek mondom, hogy a szocialisták teljes mértékben támogatják. Ez egy nagyon fontos kérdés gazdasági szempontból is, és nagyon fontos a következő hét évre. Ezen kívül szociális Európát csak így alakíthat, alakíthatunk ki. Úgy tűnik, hogy egy hatalmas fal van köztünk és a tanács között, de emlékezzenek rá, a falak még akkor is leomolhatnak, hogyha korábban legyőzhetetlennek tartották őket. Minden a szolidaritástól függ és a megközelítéstől. Nyilvánvaló, hogy egy olyan tanács, ami csak befogja a fülét, egy olyan tanácsal nem lehet tárgyalni. Ha továbbra is játszák ezt a kis játékot, hogy um, egyszerűen um, figyelmen kívül hagynak minket, akkor alapvető fontosságú számunkra, hogy megtudjuk, hogy ki az, aki támogatna minket, és ki az, aki őket támogatja. Nem fogadhatjuk el, hogy butának tartson minket a, a, a tanács, nekünk képviselni kell az állampolgárok érdekeit, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi folyik a színfalak mögött. Melyik országok támogatják ezt a megáltalkodott ellenállást? Mondják meg, hogy melyik az, mitől fél a tanács? Mi, mi a baj azzal, hogy megtudjuk ezeket a neveket? És nem állunk készen arra, hogy elfogadjuk azt a fajta hozzáállást, hogy megtorpedozzák az álláspontunkat, vagy három-négy kis ország ellenálljon. Hiszen itt a szociális Európa. Ha nincs további hozzászólás, akkor kettő dolgot szeretnék csak hozzátenni mindenhez. Az egyik a tárgyalási technika tanácssal, tegnap már erről beszéltünk a frakcióban is, és a jelentéstevő azt mondotta, hogy itt van egy dokumentum négy oszloppal, de a negyedik oszlopban semmi nincs, semmi sem szerepel, mint hogy mind azok, mindazok, akik már részt vettek háromoldalú tárgyalásokon, azok tudhatják azt, hogy a negyedik oszlopban mi szokott lenni. Az, hogy most üresen van a negyedik oszlop, jól lehet már a tizenkettedik menetre kerül sor, hát ez egyszerűen, egyszerűen páratlan. Most legyen az a ciprusi elnökség, vagy az ír elnökség, mind a kettő esetében kiváló kapcsolatot tudtam fenntartani a felelős miniszterrel, és a, ezzel szemben a tárgyalásoknak a színvonala nem volt összhangban a miniszteri kapcsolataimnak az össz, a színvonalával. És hát tudni kell az, hogy stratégiai kérdésekről van szó, és ami most itt történik, az teljesen ellentétes a az együtt döntési szellemmel. Itt most nem tárgyalunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ö, az ember elmondja a véleményét, ö, és aztán abból, abból valamit gyúrnak, de igazándiból nem egy szintetikus anyagot gyúrnak, és, és gyakorlatilag nincs érdemi tárgyalás. Aztán majd lesz egy szép napon ö, egy olyan javaslat, amely majd ö, a fényt jelzi az alagút végén. De hát gyakorlatilag azért mi is a lényeg ennek a tárgyalási menetnek az, hogy 20 három oldal egyeztetésnek a végén az embert sarokba szorítják, és hát ö, törlik a kezüket, vagy elfogadja a partner, vagy nem, és hát talán már itt az ideje, hogy áttérjünk a következő lépésekre, és mindegy, hogy mi történik a 2013-as vagy 2014 es forrásokkal. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, amire kitérnék, a tárgyalásoknak az egymáshoz való viszonya. Mert tény az, hogy az ESA alapvetően önmagában nem önálló. Az ESA-nak a jövője mástól, más dolgoktól függ. És ez a függés annak tudható be, hogy mi lesz a kimenetele a Koza asszony által ö, elnökölt CPR, tárgyalásoknak, a közös rendelkezésekről szóló egyeztetéseknek. Szóval Tehát e tekintetben nagyon fontos tudni, hogy a CIPER tekintetében ö, mi történik, és nyilván ö, mondja a Kósa urra utalt az elnök asszony, és nem medem Kósára. Ö, szóval ö, a régióknak a fejlesztése ö, egy olyan témakör, amelynek a keretében a közös forrásokból egy bizonyos részarányt kell szenteni egy-egy célra, és különösképpen az ESZÁ-nak egy részét kell eh, regionális fejlesztésre eh, szánni. Márpedig ott tartunk, hogy az ESZÁ-t akár meg is szüntethetik a tagállamok. Itt tartunk, igen, igen, eh, és ez kell, hogy riasszon minket, és meg kell kondítani, ők, meg kell kondítani a harangokat, és meg kell tenni a kérdést igazán politikai felelősségünknek a tudatában. Ezt jelzem itt most a szakbizottságunkban. Az AMP tagjain felül arra van szükség, hogy hallják hangukat, hogy hallják hangukat másúti is. Ugye mindenki elismeri itt és ott és amott a gmu nak a gazdaság és monetári, monetáris uniónak. Hallottunk mindannyian már a Tiszen jelentésről. Mindenki mondja azt, hogy fontos a szociális kérdésekkel foglalkozni, még a kormány és államfők is rádöbbentek erre, akkor, amikor létrehozták az ifjúság foglalkoztatását szolgáló alapot. De ha a 84-es CPR cikket úgy hagyjuk, ahogy az megfogalmaztatott, akkor az ESA elhal. Ez indokolja azt, hogy a mai napon reggel késve érkeztem az ülésünkre, és ezért elnézést kérek. De Andor biztos úrral beszéltem éppenséggel azért, hogy átlássuk, átnézzük, hogy hogyan is szervezzük meg a tárgyalásoknak a további menetét. Azt hiszem nagyon lényeges volt, hogy erre kitérjünk, és talán hasznos is az, hogy most az új szabályunk szerint beszámoljunk a háromoldalú egyeztetésekről, mert hogy ezek az információk szolgálják a tárgyalási delegációk valamennyi tagjának az érdekét is. Ha nincs észrevétel egyéb e témában, akkor a 28-as ponthoz jutunk el. Nagyon fontos delegációs látogatásra kerítettünk sort február 13-ától 15-ig Berlinben. Thomas Mann, Jutta Steinbrück, Marian Herkin és jó magam alkottuk a delegációt. A delegáció három ö, ö, ö, nagy periódusban járt el. 13-án Frankfurtban jártunk, ott eszmecserét folytattunk, a grant handlinggal foglalkozó ö, emberekkel, tehát földi szolgálatokat, ö, repülőtéren szolgálatató emberek ö, képviselővel foglalkoztunk. Egy témában véleményt ö, alkottunk Thomas Mann tollából, és a Transzakbizottság a témában pedig tegnap előtt hozta meg a döntését, és vagy tegnap talán, mondja az elnök azt, hogy szóval ezen felül pedig a Man Holland céget is megismerhetük, amely pont részese a globalizációs támogatási alapnak, mert egy olyan cégről van szó különben, amely egészen példaszerűen jól működik Németországban, a szociális partnereknek a, a működése egészen kiváló, hogy indokolt volt az EG, annak a, az EGF-nek a folyósítása. A második fázisban, a belimi látogatásunk során pedig eszmecserét végeztünk a Bundestag tagjaival, többek között a közlekedési szakbizottságuk tagjaival, és megvizsgáltuk azt, hogy ebben a témakörben a földi szolgáltatások tekintetében mi is történik náluk. Ezen kívül a Szociális és ügyi Minisztérium államtitkárával is találkoztunk. Ennek az eszmecserének a tartalma fantasztikusan gazdag volt, nagyon sok témára ki tudtunk térni. Mindenek előtt vagy mondjam el, hogy a miniszter asszony ő, nagyon üdvözölte az állam és kormányfőknek azon döntését, hogy az ifjúsági garancia feláll, és a mellett érvény, hogy ez az ifjúsági garancia kulcsfontosságú akkor, amikor láthatóvá kívánjuk tenni az Európai Unió szociális vetületét, és ezen kívül elősegíti a szolidaritás láthatóvá tételét és megvalósulását az uniós országok között. Ugyanakkor jelezte a miniszter azt, hogy azt is, hogy kétei vannak a tekintetben, hogy az EGF megmaradjuk, és a leghátra legrászorultabbnak a támogatása megmaradjon, arra hivatkozván, hogy a tagállamoknak a forrásai végesek, sőt szűkösek ezen kiadások finanszírozására. Azzal érvelt még a miniszterasszony, hogy ha az országok nehézségekkel szembesülnek, az, azzal magyarázható, hogy nem hajtották végre a struktúrális változásokat, átalakításokat a munkaerő piacaikon, erre pedig szükség lenne, és ha ezeket végrehajtották volna, akkor nem kellene támogatást nyújtani az uniónak. Hát én, én igazándiból itt nem igazán értettem azt, hogy miért támogatják az egyik oldalon az ifjúsági foglalkoztatási garanciát, kezdeményezést, a másik oldalon pedig ellenzik az EGF-et. Tehát ennyit most akkor erről. A női kvótával kapcsolatosan pedig meg értettük azt, hogy vita tárgya képezi a női kvótának a kérdésköre a Merkel kormányban, és nem igazán alakult ki teljes mértékű konszenzus minden témában felvetettük ezen kívül a nyugdíjaknak, a hordozhatóságnak a kérdését is. E tekintetben úgy tűnik, hogy akár a német álláspont még változhat is. Szó szóval esett a postingról, a kihelyezésekről, a munkavállalók kihelyezéséről. E tekintetben szintén nagyon tartalmas volt az eszmecserénk, a miniszter azt, hogy megfogta, megfogalmazta, mennyire elszánt a német kormány, többek között a legkritikusabb pontokkal kapcsolatosan a 9-es cikkre tudok itt utalni, vagy a 12-esre, az egyik a kritériumlistákat tartalmazza, amelyek révén a tagállamok ellenőrizhetik a folyamatot, a másik pedig a közös és egyetemleges felelősség kérdéséről rendelkezik. Alkalmunk volt ezen kívül az Európai Parlament állásfoglalását is ismertetni, azt hiszem, hogy ez egy rendkívül hasznos és eredményes eszmecsere volt. A par- szociális partnereket is megkerestük, alapvetően a posting irányelvvel kapcsolatosan, és bizonyos értelemben jelzem, meglepetésünk volt, mert az AMPL szakbizottságnak az eljárása ö, ö, olyan volt, amilyen szokott lenni, nevezetesen külön-külön találkoztunk a partnerekkel, ez meglepetés volt a partnereink számára, majd a szociális partnereink számára, de hát ezáltal meg tudtuk ismertetni velük, hogy mi hogyan is szoktunk eljárni, és ezt a játékszabályt aztán teljes mértékben el tudták fogadni. Ez lett volna tehát az észrevételem ezzel a látogatással kapcsolatosan, ezzel együtt írásos beszámolót is kapnak mindenről, amelyben a részleteket is megismerhetik. Nem tudom, hogy a delegáció tagjai között